Dear colleagues, I think we... Kedves kollégák, szerintem kezdjük el. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves képviselőtársak, számunkra a Kulturális Bizottság számára az első utolsó, utolsó munkanap a nyári szünet előtt, remélem mindenki megérdemelte, kiérdemelte a vakációt. De azt látják, hogy az utolsó nap ide vagy oda, jó megterhelt napi rendünk van, ezért kérek mindenkit arra, hogy némi fegyelmet tanúsítson, hogy ezt a sűrű napi rendet letudhassuk ma délután. Tudnék, lesz még egy meghallgatásunk is. Kérem tehát, hogy mindenki egyrészt jelenjen meg, kellemetlen volna, ha egyedül ülnék itt a szakértőkkel a meghallgatáson. Egyes napi rendi pont. Mindenki megkapta a napi rendet. Van-e módosítási igény? Úgy látom, nincs. Akkor ebben a formában elfogadjuk. Ha egyetértenek vele, úgy látom, nem ellenkezik senki. Elfogadtuk tehát. Kettes pont. Ülésjegyzőkönyvek jóváhagyása. A szakbizottság 7, június 7-i jegyzőkönyv rendelkezésre van azzal kapcsolatos felvetés, úgy tűnik nincs, akkor azt javaslom, hogy a szokás szerint fogadjuk el, hagyjuk jóvá a jegyzőkönyvet, ha csak még a mai ülés során nem ellenkeznek. Hármas napi rendőpont, elnöki közlendők, ma tolmácsolás. A következő nyelveken folyik francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár és román nyelveken mint mindig, most is webstreamingen közvetítjük élőben az ülést, és a koordinátorok június 18-ai döntését illetően azt szeretném elmondani, hogy ez június 20-án e-mailen kiment önöknek, és hivatalosan elfogadottnak tekintjük ezeket a döntéseket, ha a hivatalos határidőig, az, június 22-ig nem élnek ellenvetéssel. Ma mindenki kapott egy kis ajándékot, egy könyvet, a hét elején én pedig kiküldtem egy e-mailt az Európai Irodalmi Díj kiadása témájában. A díj tizedik évfordulát ünnepeljük, és ennek kapcsán az elmúlt tíz év nyertesei között egy versenyt írunk ki, egy európai novella vagy rövid történet, megírása tárgyában. Ezt egy szakzsűri, az Európai Unió polgáriból válogatott polgárokból és zsűriből álló, valamint velünk képviselőkből álló zsűri válogatja majd, és aztán nyomtatásban is elkészült, ezt kapják meg, talán reméljük jó olvasmány lesz. A nyári szünet során Ami pedig a szavazást illeti, az e-mailben, amelyet elküldtem önöknek, megtalálják majd. Tehát sok jó szórakozást kívánok az olvasáshoz, és köszönjük az ajándékot a szervezőktől, a könyvet, és további jó munkát kívánunk nekik. Szerintem érde megjelenik a tapsot az irodalmi díj szervezői. Most jönnek a szavazások. Ma két triológus átmeneti eredményről fogunk szavazni, az egyik egy állásfoglalás, a másik a költségvetés módosításáról szól. Mivel sok időm nincs, azt javaslom, kezdjük el a szavazást. Minden további nélkül négyes pont, bizonyos jogszabályok koordinálása a tagállamok között, az audio vizuális médiumok piaci valósághoz igazítása tárgyában. Az intézményközi tárgyalásban megcélzott eredmény. Az irányelvről van tehát szó. Én még egyszer szeretném megköszönni munkatársainknak, Katarina von Mangoldnak és Tino Kulnádnak, aki nagyszerű munkát végeztek az audiovizuális témában a titkárság részéről is köszönöm kolléganőmnek, akinek nem volt születésnapja, ezt is megtapsolhatjuk. És persze minden munkatársnak, aki a frakciók részéről részt vett ebben, az árnyékeladókat segítve, meg a nyelvi szolgálat jó munkáját, akik a tárgyalások során segítettek minket. Kemény munka volt ez, ám jó kompromisszumokat sikerült elérni. A kompromisszum persze már csak olyan, amilyen, de a végén szerintem sikerült a parlament pozícióját megszilárdítani ebben a jogszabályban. Köszönöm a konstruktív együttműködés. Ebben az elég nehéz téma dossziében. Szabine, szeretné hozzáfűzni valamit? Igen, szeretnék én is csatlakozni a köszön azokhoz, akik megköszönnék a munkatársaknak, Stevie Zolinak, ám a képviselőtársaknak is, mert hogy kemény vitákkal indult ugyan, de a, a parlament pozícióját végül is jó és konstruktív együttműködés révén tudtuk az triológusra felkészíteni. Nem volt könnyű az időzítése a triológusnak az észt elnökség alatt. Némileg hát kisebbek voltak az előlépések, hogy így fogalmazzak, ám a bolgár elnökség alatt felgyorsult a dolog. Köszönöm szépen nekik is, mármint a bolgár soros elnökségnek, az, hogy sikerrel lezárulhattuk a tárgyalásokat ebben a fél évben. És örülök annak, hogy jó eredmény született, és köszönet az árnyékiadóknak is, akik a triológus tárgyalóisban nagyon megbízható munkát végeztek. Köszönöm. Én is köszönöm, akkor kezdjük a szavazást. Név szerinti szavazás lesz, megnyitom. Geschlossen? Lezárom. 19. Igen, hét, nem, két tartózkodás. Nagy többséggel átment. Nagyon szépen köszönjük. A plenárison valószínűleg októberben kerül napirendre. Október első vagy második. plenárison. A másik triológus eredmény, ez se volt könnyű munka, Európai Szolidaritás Testület, témájában az intézményközi tárgyalások által megcélzott átmeneti megalapodás. Ez sem volt könnyű. Helga, parancs, akarsz hozzászólni? Köszönöm Péter, én is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az összes asszisztensnek is, az én személyes asszisztenseimnek is, és a szakbizottság asszisztenseinek is. Nagyon jó volt az együttműködés, különösen a tanácsal tartott trialógus során. A parlament nagyon jó tárgyaló csapatnak bizonyult, ami teljesítményünk jobb volt, mint a tanácsé és a bizottságé. Nem mindig van így, de nagyon örültem, hogy ez alkalommal igen, és azt gondolom, hogy eléggé sikeres voltunk, mert az tanács első bejelentése az volt, hogy nulla cent pénz, friss pénzt kap, most 75 milliónk van. Persze mindig sokkal többet szerettem volna, de a kompromisszum, amiket találtunk, az tényleg a hátrányos helyzetű csoportokra összpontosít az önkéntességre, és nem élünk vissza a lehetőségekkel, jó a kompromisszum, és szerintem jó mellette szavazni, ezzel az új zászlóshajó kezdeményezéssel remélhetőleg a bizottság ígérete alapján ráadásul ezt majd jól megtolja az Európai Bizottság is egy kis friss pénzzel. Az önkéntes munkával, a fiatalok tudják a készségeiket, a nyelvtudásukat fejleszteni, és hozzájárulnak a szolidaritáshoz az Európai Unióban. Úgyhogy most mindannyiuknak köszönöm a munkát, és gyorsan kezdjük meg az új program kidolgozását. Köszönöm szépen neked is a nagyszerű tárgyalási eredményeket, amelyek közös esetben tényleg szükség volt rá. Köszönöm szépen. Akkor kezdődjön a szavazás, megint név szerint. Megnyitom. Geschlossen. Lezárom. Huszonhárom igen, négy nem, egy tartózkodás nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm. Hatos naprendi pont, foglalkoztatási szociálpolitikai téma az euró zónában foglalkozatás politika. Suntis úr az előadó. Kívánsz felszólalni? Úgy látszik, nem. Akkor szavazunk. Egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Kettes mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Három mellette ellene tartózkodók. Ezt megnézzük géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ez is szoros volt, nézzük meg géppel tehát. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 14-13 arányban egy tartózkodásra elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodó, elvetett. 10 mellette, ellene tartozik, elvetettük. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene Tartózkodok elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók elvetettük 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 27 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, nem láttuk jól, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 28, ez is két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt megnézném géppel megint, megnyitom az elnőszavazást. Lezárom. 13-13 ellenében elvetettük. 30 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 31 mellette. Ellene tartózkodók. Ezt képpel megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 14-13 ellenében. 32 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg éppen, szoros volt. Megnyitom, lezárom. 14-12 elvetettük. 33 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 4-es szoblémodosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Végszavazáshoz érkeztünk. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. 22, igen, 2, nem, 4 tartózkodás. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak és az árnyékadóknak. Európai Unió költségvetési tervezette 2019-re az egyes tervek és a költségvetési módosító tervezettek, mielőtt elkezdjük a szavazást, egy apróságot szeretnék tisztázni. A költségvetési módosítások esetén nincs zárszavazás vagy végszavazás. A végén egy horizontális mandátum megadásáról szavazunk a jelentéstevőnek, hogy minden a tanács által módosított kultot érintő ö, címsor esetében annak változtatlansága mellett tárgyalhasson az előadó a mandátumot. A költségvetési eljárásban ö, a parlament benyújthatja a tanácssal szemben. Ma azonban a, úgy szavazunk, hogy még a tanács nem állapította meg saját álláspontját mert a július végén fogja ezt megtenni, ezért arra van, lesz majd alkalmunk később e módosítókra reagálni, a horizontális mandátummal felfegyverezve úgymond az előadót. Lokegard úr, szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban, mint előadó? Nos, csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, Szovjetszki Moverno kollégáknak. Kiváló volt az együttműködés, és nagyon várom a szavazást. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a titkárság részéről is, és az asszisztenseimnek. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. És nagyon szépen köszönöm. Kezdjük a szavazást. Egy sor kompromisszum született. Kezdjük az egyes számúval mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Szóbeli, egyes számú szóbeli módosító. Ötödik oldalon találják, egészen fent. Egyes módosítja mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ötvenhét, 97 mellette, ellene tartózkodó elvetettük. 57-70 mellette, ellene tartózkodó elvetettük. 57-78 mellette, 57-78 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg akkor géppel, ha nem hiszik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 igen, 6 nem, 10 tartózkodás mellett elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-92 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 57-97 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 58-06 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 58-07 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 5808 mellette ellene tartózkodók elvedettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodó elve, elfogadtuk. 57 54-re megyünk tovább a következő oldalon. Megtalálták? 57-54, a 9. oldalon. Mellette ellene tartózkodók. Ezt géppel kell ellenőriznünk, 57-54, tehát a száma, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. 13-13 ellenében két tartózkodással elutasítottuk 57-68 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 57 79 mellette ellene tartózkodó. Elvetettük. 57-81 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 57-82 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 57-83 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük 57-84 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 57-87 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg ezt géppel. A 87-es végüt, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. 17-11-re már elutasítottuk. 57-88 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-98 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 57-99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-13 mellette. Ellene tartózkodó. elfogadtuk, és 58-14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön a végszavazás, a horizontális mandátum meghatalmazása jelentéstevőnek. Erről most megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonhét igen, egy nem szavazattal. Morten Lakegárt megkapta a horizontális mandátumot, sok sikert a további tárgyalásokhoz. Neked és az árnyékiladóknak. So, wir kommen jetzt zu Tagesordnungs... 8-as napirendi pont. Költségvetési terv az Európai Unió számára 2019-es évre. Egyes tervezetek összessége a Kulturális Szakbizottság által elfogadott módosítások témájában először egy szakaszban döntünk, bár az előadó a Költségvetési Szakbizottsággal beli kollégákkal tovább folytatja a munkát. Az utolsó szakasz lesz majd a Kulturális Szakbizottság. Az egész költségvetés tervezetre vonatkozó állásfoglalása lesz, ahol a szakbizottság költségvetés technikai módosításokat fogalmaz meg, és politikai üzeneteket fogalmaz meg a tanács számára. Mielőtt a jelentőstevőnek Morten Lokogornak megadom a szót, szeretném közölni, hogy a módosítók benyújtásának határideje 13. a péntek 11 óra a szavazás. Szeptember 3-án lesz majd, remélem a péntek 13-a nem vett rossz árnyékot a dologra. Biztosan nem. Marten, parancsolj, tiéd a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A következő fázis, ahogy ön helyesen mondta, a véleményünk megfogalmazása a Költségvetési Szakbizottság felé, és természetesen el kell gondolkozni azokon a költségvetési sorokon, amelyek a mi illetékességünk alá tartoznak. Az árnyékeladókkal módosítókat fogunk benyújtani a kompromisszum, a kitárgyalt kompromisszumok értelmében. A következő pontokat érinti ez, és megpróbálok most rövid lenni. Az egyik, a fő programunk az Erasmus Plus. Ez továbbra is alulfinanszírozott a 2019-es költségvetésben is. Sajnálatos módon azt mondom, azt kell mondanom, hogy ez az elvárásainkhoz képest nagyon alacsony. Még a megmaradt kiegészítő finanszírozások esetleges felhasználásával is. Ezért a növelést kérjük 20%-os növelést az összes négy Erasmus Plus költségvetési sor esetében a jelenlegi igények kielégítésére és azért, hogy világos politikai jelzést küldhessünk a program jövőjével kapcsolatban. Szerintem ez egy jó kompromisszum. Bár a számok alacsonyabbak, mint amire számítottunk. Kettes pont, a Kreatív Európa program. Az audiovizuális és kulturális ágazatokat támogatja, ez is kritikusan alulfinanszírozott, hangsúlyoznánk, hogy a, a program ambícióit a finanszírozásra is támogassuk meg, illetve az összes magas, jó minőségű programot tudjuk támogatni, ehhez 44%-os növelésre van szükségünk. A kompromisszum érdekében 22%-os emelést kértünk, hogy meg tudjuk erősíteni az európai mozihálózatokat. illetve a kulturális tartalmak feliratozását. A kulturális alprogram továbbra is alulfinanszírozott, ezért 10%-os növekedést kérünk ebben a sorban. A kulturális programok esetében pedig 10%-os általános növelést próbálunk elérni a kulturális és művészeti szakemberek mobilitása, támogatása érdekében. A 3 millió euró fölött még 10%-os növekedést szeretnénk kérni. A Kreatív Európával kapcsolatban új rendelkezéseket tartalmaz ez a program a média pluralitás és a média szabadság előmozdítására. Erre nagyobb szükség van, mint valaha, de ugyanakkor a digitális tartalomra és az audiovizuális audiomédia iparokra vonatkozó 090205-ös sor nagyon alacsony, és nagyon erősen meg kéne növelni, hogy a, az álhírek ellen jobban fel tudjunk lépni, és a média szabadságot és pluralizmust jobban nyomon tudjuk követni. Harmadik pont. Az összes multimédia tevékenység sor alatti tevékenységet szeretnénk felülvizsgálni. A bizottságtól ezt kérjük, hogy a több éves pénzügyi keretek tevékenységek közötti súlyozása megfelelőbb legyen. 4,2 milliós kötelezettségvállalási előirányzatot szeretnénk látni 2019-re, hogy az Euronet Plus fontos munkáját tudjuk támogatni. Elismételjük azt is, Fenntarthatatlan a jelenlegi finanszírozási forma alatt ezeknek a programoknak a futtatása. 2020-tól 8,4 millió éves összeget szeretnénk látni ezzel a területre elkülönítve. Nagyon fontos, hogy az Európa Polgárokért Program jelentőségét növeljük, a polgárok ismereteit bővítsük, a polgári tudatot erősítsük, ezért át kell fogalmazni. Például az európai polgári kezdeményezés lehetőségeit is. A parlament nagyon lényeges információktól esik el a jellegi rendszerben. 10%-os növekedést kérünk az MFF programok alapján, hogy a minimális szükséges növekedést finanszírozni tudjuk. Végül az ötödik pont, a PPP-k az előkészítő intézkedések és kísérleti programok esetében új, innovatív kezdeményezésekre hívjuk fel a figyelmet, amiket hosszú távú intézkedésekbe lehetne átfordítani. A jelenlegi bizottság nagyon sikeres programokat javasolt az elmúlt ciklusban, ami a költségvetési, illetve oktatási programokat nagymértékben tudta fejleszteni. Ezért tartjuk sajnálatosnak, hogy az Európai Bizottság nagyon hosszas folyamatban választja ki a kísérleti projekteket, ezzel késlelteti a programok végrehajtását, és a bizottság kommentárjai nagyon gyakran szubjektívek, világosan szubjektívek, hanem akár politikai jellegűek is, a programok hatékonysága helyett ilyen jellegű megjegyzésekkel hátráltatják ezeknek a kiválasztását. Most már ebben a folyamatban két-három alkalommal tapasztaltam azt, hogy nem működik jól ez a folyamat. Érdemes lenne elgondolkozni rajta, hogy jó -e ez így, nagyon felszínes, és szerintem egyáltalán nem működik jól. A programok kiválasztási folyamata át kéne ezt tehát gondolni. Még egy dolog, amit többször megemlítettem, és az árnyék eladók is úgy érzem, hogy egyetértenek, módosítót fogok benyújtani, hogy az Európai Szolidaritási Testület jogalap nélküli felállításával kapcsolatos agályainkat elismételjük. A végső döntés ennek a testületnek a finanszírozási forrásaira vonatkozóak szintén kérdésekre ad okot. Szeretnénk bátorítani a bizottságot, hogy a kulturális és az oktatási programok költségvetését a, növítse, akár az ESIF, az EFSI vagy a Horizont 2020-as programok költségvetéséből legalább 11 milliárd euróra van szükség 2017 és 20 között ezekre a programokra az eredeti bizottsági javaslatot nagy meglepetéssel láttam. Még egy. Kérem, lassan zárja le, mondja az elnök asszony. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelően képzett angol tanárokat tudjunk biztosítani a nyelviskolákban, különösen a Brexit-tel ez egyre problematikusabbá válik. Ennyi lenne, elnök asszony, köszönöm szépen, és nagy érdeklődéssel várom a megjegyzéseiket. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte... Nagyon szépen köszönöm. Először az árnyékeladóknak adom meg a szót. Kérem, maximum két percben beszéljenek. Stojewski úr először. E, Kollega Lokegaard bardzo precyzyjnie i bardzo... Köszönöm szépen. Lokegár kolléga, köszönöm szépen. Nagyon világosan vázolta fel a helyzetet. Nem volt könnyű döntés, amiket meghozott, de a kulcsfontosságú prioritás számunkra az Erasmus Plus. Itt 20%-os növekedést várunk, 10%-ot a Kreatív Európa program számára a média ágazatra is szeretnénk növekedést látni. Ez a 22% itt is jó lenne, és a 10% az Európa az állampolgárokért programjaira. A költségvetési sorokkal kapcsolatos megközelítésünkben változtatásra van szükség, illetve arra, hogy az Európai Bizottság hitelesebbé váljon a megállapodott dolgok végrehajtásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nagyon széles körű volt a konszenzus az árnyék aladók között a jelentéstevővel. Együtt azt, amit kérünk, az szerintünk rendkívül szerény. Szerény költségvetési emelést várunk. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank, Luigi. Köszönöm szépen, Luigi Morgano. Sí, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak és árnyék jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, az eddig elvégzett munkáért. Úgy vélem, hogy a vélemény, amit ki kell adnunk, azt a módosítók világosan egyértelműen alátámasztják. Lokegárt jelentéstevő nagyon pontosan elmondta, hogy mi voltak a kiinduló pontok, és hol voltak az akadályok. Az LSD csoport, LSD eh, csoport nevében nem vagyunk elégedettek, és bizottság ki szinten sem vagyunk elégedettek, sok, a kollégák sokkal többet kértek volna annak a, az aggája, hogy az elnökösség Nem volt francia tolmácsolás egy ideig, elnézést Luigi, de most már rendeződött a helyzet. Újra megismételjem akkor? Azt szerettem volna hozzátenni, hogy a Kult Szakbizottság mindig egyöntetűen sokkal többet kérte. Az előre bejelentett költségvetési nyírbálások, amiket bejelentett a tanács új elnökség, az osztrák elnökség eh, bizonyos irányba mutattak, tudjuk, hogy mi történt tegnap, ez is eh, közismert. Azt hiszem, hogy keményen az egész csoport eh, harcolt azért, azért, hogy ez legyen. Mi a mi szemszögünkből nem tudunk egy eh, kedvező véleményt nyilvánítani. A néppárti kollega az előbb említette, hogy egy szerény növekedés láthatunk ahhoz képest, amit az európai intézmények mondtak. Paradox helyzetben paradox helyzetbe kerültük, nagyon sokat kérnek a kultúra, kultúrától, ugyanakkor nagyon alacsonyan finanszírozzák. Nem szabad ennek engedni, mert különben nem fogják megérteni a célkitűzéseinket. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Köszönöm, Helga Trüppel. Yeah, thank you, Peter. Um, I think... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a nagy csata az MFF-fel kapcsolatban lesz. Az MFF határozza meg azt, hogy az éves költségvetésben mit tudunk tenni. A szocialisták mellette szavaztak, én ellene az MFF-nek, mert tudtam, hogy alulfinanszírozott kulturális programok lesznek benne. Az éves költségvetésről beszélünk most, 2019-ről, úgyhogy nagyon fontos, hogy egyrésztről legyünk ambiciózusak, másoldalról viszont realisták, mert a meglévő MFF-en belül kell gondolkoznunk. Az új MFF-fel kapcsolatban viszont küzdjünk nagyon keményen. Nem kérhetünk egy éves költségvetésben 100%-os növelést, hogyha az MFF-ben nincs erre lehetőség. Tehát az alapkérdés az az MFF, de hát ez most egy másik pont. 2019-re visszatérve, legyünk bátrak, de meg kell mutatnunk azt is, hogy tudjuk, hogy milyen lehetőségeket ad az éves költségvetés. Ezért Morten megközelítését támogatni tudom, hogy legyünk offenzívek, de ugyanakkor demonstráljuk azt, hogy tudjuk, mi minősül jó egyensúlynak. Az Erasmus Plus nagyon fontos megerősíteni, a régi tagállamokban ez még nem feltétlenül működik, de jó lenne lehetővé tenni, hogy ezek az or- országok számára is rendelkezésre álljon. Az összes állampolgárt be kell vonni és a média sokszínűség, um, oknyomozó újságírás, álhírek kérdésével kapcsolatban tökéletesen egyetértek vele. Támogassuk azokat, akik ezzel kapcsolatban fel tudnak lépni. Az ESC-vel kapcsolatban én ambiciózusabb lettem volna, hogyha lehetséges, de hát a tanácsban vannak politikai korlátozások, ami egyébként általános problémát fog jelenteni majd az MFF tárgyalások kapcsán is. Próbáljuk meg a kulturális sokszínűségünket megóvni. Köszönöm. Dank. Nagyon szépen köszönöm, Bild asszony. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Köszönöm szépen, elnök asszony és előadó. Az Erasmus Plus-ról szólva, és a következő költségvetési keret, természetesen meg kell nézni, hogy már 2016-ban, 2017-ben az Erasmus Plus egyre inkább, egyre keményebben dolgozik a, a hátrányos helyzetű személyek számára, például a migránsok, illetve a gyengébekért a migránsokat támogatja de most a CorePlay program és más olyan programoknak enged teret, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok sokkal inkább, hogy az fiatalok körében előttörjön a xenofóbia és más egyéb a rasszizmus és más egyéb ilyen mozgalmak. Az Erasmus Plus esetében nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük, mert ez támogatja a fiatalságban a legjobb dolgok elérését. Nagyon fontos, hogy megel, megemeljük az érintettek létszámát, és ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha nagyobb a költségvetés. Szeretnénk, hogy egyre nagyobb hatása legyen mindez a fiatal európaiakra, támogassuk a mobilitáshoz, azt szeretném tenni, hogy szinergiákat kellene kidolgozni az európai szociális alappal, és ez megerősíti ennek a programnak a hatását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Erasmus Plus nem foglalkoztatási program, hanem kifejezetten mobilitási program. Tehát a képzés munkahelyeket teremt. Gut, dann möchte ich jetzt die Kommission... Jó, akkor a bizottságot kérdem, hogy kívánne nyilatkozni, ha itt van valaki. Parancsoljon, két percben. Merci, madame la, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő árnyék, jelentéstevők, kedves tisztelt képviselők. A bizottság bejelentette a költségvetési keretét 9-re 166 milliárd euróra, ez azt jelenti, hogy 3%-os növekedés 2018-hoz képest. Ezt a költségvetést eh, azért dolgoztuk, hogy megerősítsük már jelenleg futó programokat, ugyanakkor hm, az új programokat is szeretnénk, eh, ugyanakkor követjük azokat a prioritásokat, amiket Juncker elnök úr Mondott, ez egy ambiciózus program, amelyik szem előtt tartja a prioritásokat, a fiatalság, a foglalkoztatás, a migráció, biztonság, ami a fiatalságot illeti, az oktatás és a kultúra rendkívül fontos. A bizottság képviseletében följegyeztem az önök észrevételeit, és ezeket majd továbbítom, meg fogjuk hallgatni, és megpróbáljuk betartani az önök javaslatait. Ugyanakkor fölírtam azokat is a elégedetlen hangokat, ugyanis nagyon megértjük, hogy nagyon sok olyan program van, amely kevéssé támogatott, mint az Erasmus Plus, amelyik frusztrációt kirel a fiatalok körében, vannak olyan programok, amelyek eh, nagyon magas szinten dolgoznak, és tudjuk, hogy ezek szükséges, eh, eh, ezekhez szükséges egy megfelelő szintű anyagi támogatás. Tudjuk nagyon jól, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a finanszírozás kielégítő legyen. A bizottság által javasolt 2019-es költségvetés a 2014-es, 2020-as több éves pénzügyi keretre támaszkodik, a bizottság egy kemény döntéseket kellett hoznia a rendelkezés álló források elosztásához, és bizonyos helyekben igen fájdalmas döntéseket hoznod. A a, ugyanakkor lehetőség van arra, hogy megerősítsük azokat a tételeket, ahol azt látjuk, hogy elégedett, e, e, nem elégséges a támogatás. 10%-os e, növekedés 2018-hoz képes lesz 2019, és 60%-os a növekedés, hogyha 2014-hez nézzük. Az Erasmus Plus program ban többet szeretnénk befektetni, olyan mobilitási programokat szeretnénk elindítani, amelyek nagyon nagy hatással vannak a fiatalok körében. Elnök, kérem fejezze be. A, az EU, Kreatív Európa program keretében a javasolt költségvetés az 4%-os növekedést jelent a 2018-hoz képes, és 22% a 2014-es állapothoz képes. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Morton a végén, parancsolj! I'll be brief, Chair. Rövid leszek, elnök asszony egy rövid megjegyzés ezzel kapcsolatban, amit az árnyék előadók mondtak. Köszönetet mondok mindenkinek, kiváló munkát végeztek, és nagyon jó kompromisszumokat tudtunk kidolgozni. Helga Trüppel, amit mondott azzal kapcsolatban, hozzátenném, hogy ez egy olyan folyamat, ahol két iskola ütközik egymással néhányan, pragmatikus és realista megközelítést akartunk alkalmazni, és azt gondolom, hogy a kompromisszum ezt tükrözi is. Szerintem is sikeres ez a kompromisszum, úgyhogy köszönetet mondok még egyszer az árnyékeladó kollégáknak ezért. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarnánk ezeket a számokat növelni, hogy ne lenne ambíciónk a programokkal kapcsolatban. Mindannyian osztozunk ebben az ambícióban, ezt pontosítani szerettem volna, hogyha esetleg bárki kételkedett volna, az én ambícióm ugyanez, és ez remélhetőleg az MFF-fel kapcsolatos küzdelmeinkben meg fog majd nyilvánulni. Ez a szakbizottság ezzel a megközelítéssel fog az MFF csatába indulni, ott ugyanis van esélyünk, hogy a számokkal kapcsolatban elérjünk valami eredményt. Tartsuk meg a szakbizottság egységességét, mindig ez volt az erősségünk, hogy ezekben a témákban egységesek vagyunk. Ha kitartunk emellett, és így folytatjuk, akkor sikert érhetünk el. Köszönöm szépen a munkát, és várom a jövőbeli tárgyalásokat. Nagyon szépen köszönöm. Július 13-a 11 óra módosítok határideje. Még egyszer mondom, és az egész MFR előadójaként biztosítom önöket arról, hogy nagyon nagyra törőek leszünk, és keményen fogunk tárgyalni a kollégákkal ám az alapvető döntést illetően, az MFR jövőjét illetően majd márciusban elfogadásra talált a parlamentben jó alapot kínál arra, hogy előrelépjünk itt. Köszönöm a költségvetés. Nem hagy minket békén. A jövőben sem, hiszen a 2012-es éven kívül az MFR és a többi program ügyében is foglalkoznunk kell ezzel. Most azonban a 9-es pont jön, állásfoglalás tervezett, az uniós jog elleni jogszabály, és a jogsértéseket bejelentő személyek védelme, németül úgy mondjuk, mint magyarul, hogy a whistleblowerek védelme. Az előadó repülőgépe később, már nem a saját repülőgépe, hanem tehát nem magángéppel jár, nem azt, ezt a hatást akarom kelteni, hanem a légitársaság járata késett, amelyen utazna, úgyhogy nem tudott eljönni. A módosítók benyújtásának határideje itt július 12-é. Nem látom, hogy bárki képviselni Máltéze urat itt most, beugrana helyette, ezért bemutattuk a jelentést magam, illetve a jelentéstevők, a jelenlevő jelentéstevőket arra kérem, hogy vegyék majd magukhoz a szót röviden. Hárman vannak, ha jól látom, akik jelen vannak. Dragici úrral kezdjük. Two minutes, please. Yeah. Up. Két percben. Köszönöm. Az Európai Parlament, a szakszervezetek évek óta kérik, hogy egy Európai Uniós jogszabály védje a közérdekű bejelentőket, és végre az Európai Bizottság benyújtott egy erre vonatkozó javaslatot, ami jó irányba halad. Hatékony védelmet szeretnénk a visszaélés bejelentő személyek számára EU szerte, mert ők a szabadságjogokat, a kifejezés szabadságát és az alapjogokat védik, és az Európai Uniós szakpolitikák és szab, jogszabályok vég betartatását segítik elő, és ez közérdek. A javaslat fontos pontokat érint, ezek pozitív jelen, lépéseket jelentenek, a köz- és magánszférát is figyelembe vették, a potenciális jogsértő tevékenységeket és az Európai Uniós politikák területét is lefedi, egy sor személy, aki jogsértéseket jelent be, közvetett vagy közvetlen védő intézkedésekre tarthat igényt. Így tudjuk védeni a visszaélés bejelentő személyeket, de az ügyben résztvevő más személyeket is. Ezek az aspektusok azonban megfontolandók, különösen azok, amelyek a bizalmasságra vonatkoznak, a titkos információkra, a megfelelő jogi és pénzügyi támogatás nyújtására, és nagyon fontos számunkra, hogy a szakszervezetek aktív szerepet játhassanak e folyamatban. Erős keretre van szükség a visszaélés bejelentők védelmére, ezért várom a konstruktív együttműködést a többi árnyék eladóval és frakcióval. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Zsilevins. Thank you, Um... Köszönöm, elnök asszony. Nincs nagyon sok hozzáfűzni valom. Nagyon jó a jelentés. A megfelelő egyensúlyt sikerült megtalálni. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy ez az irányelv megszülesen, és védjük a visszaélést bejelentő személyeket, akik óriási kockázatokat vállalnak a közérdekében. mindannyian együtt tudunk dolgozni, egy nagyon erős jelentés szülessen, ami biztosítja azt, hogy azok az emberek, akik ennyi kockázatot vállalnak, mindannyiunk érdekében valóban kapnak védelmet, és világosan látják azt, hogy milyen csatornákon tudnak segítséghez jutni, milyen felelősségeik vannak, és a munkaadóknak is van felelőssége abban, hogy ezeket a személyeket megvédjék. Módosítókat ezen vonalak mentén fogok benyújtani, de azt gondolom, hogy a jelentés már is nagyon jó. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Bildasszony. Madame Bild, möchten Sie sich zu der... Äh, Szeretne a whistleblower irányelvvel kapcsolatban mondani valamit? Ön árnyék előadó. Excusez-moi, encore une fois. Elnézést kérek még egyszer, elnök asszony, köszönöm szépen. A bejelentők nagyon fontosak azért, hogy meg tudjuk, megismerjük azokat a jogsértéseket, amik történhetnek, és nagyon fontos a társadalmi dömping szempontjából is. Biztosítani kell őket, védeni kell őket nem csak fizikailag, hanem jogilag is kell őket venni annak érdekében, hogy ne legyenek elnyomva, ne félemlítsék meg őket. Nagyon fontos, hogy ezeket a személyeket megvédjük, úgy mm, vannak nemzetközi esetek, amelyek megmutatták, hogy mennyire hasznos ezeknek az embereknek, ennek a feljelentőknek a szerepe. Nem tudom, Málteze úr, amennyire eh, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A bizottság a francia eh, joggyakorlatra épít, ez nem csak a vállalati, a társasági, a céges bejelentőkig, hanem az közigazgatásira is. Eh, azt hiszem, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni. Nem szabad, hogy ezek a bejelentések arra szolgáljanak, hogy káosz okozzanak. Nagyon fontos, hogy a bejelentések következtében az intézmények ön javítást hajtsanak végre, nem kell megvárni, amíg a jog, a bűnüldözési szervek fellépjenek. Ha szabálysértéseket megfelelő módon kell üldözni, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a bejelentőt megfelelően tudjuk védeni azok után, amik megtette. Tehát a törvénynek védeni kell őket, a mm, érdek és minden esetre meg kell győződni arról, hogy jó hiszeműen történt a bejelentés. Meg amikor a közvéleménynek az lesz a gondolata, hogy minden egyes bejelentő politikai okok miatt lép fel, akkor igencsak fel fog bojdulni ez az egész helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságot, kérdezem, hogy kívánna nyilatkozni. Parancsoljon. Thank you very much, Chair. Um, we took... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés tervezetet és a hozzáfűzött megjegyzéseket feljegyeztük. Örülök neki, hogy a irányelv tervezetet üdvözölték. Talán egy hozzáfűzni valam lenne az Európai Unió értékeivel kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy a hatályt egy kicsit túlságosan kiterjesztettük, túlhúztuk. A jogbiztonsággal ütközik, hogy megtaláljuk a megfelelő kontúrokat ezen a területen, de igyekszünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy a jelentéstevő nincs itt. Nem tudom megadni neki a zárszót, arra emlékeztetnék, hogy a módosítók benyújtásának határideje 12 óra holnap. És szeptember 24-én fogunk a módosítókról szavazni. Köszönöm. Akkor most jön a tízes számú naprendi pont, a bizottsággal eszmecsere a többnyelvűségről és a kommunikációs politikáról az Európai Unióban. Olyan téma ez, amely az európai polgárokat különösen érinti, a tájékoztatások szerint sok Ilyen jelzést kaptunk, az EU programokról való információt keresik az EU, a bizottsági oldalakon sokan. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szakbizottságunk szak, formálisan is felelős a soknyelvűség témájáért, az EU polgárok jogosan panaszkodnak azon a felett, hogy a számukra fontos programok és kezdeményezésekről szóló információ, információról hol lehet jelentkezniük, hol vannak akciós napok, hol, hol lehet egyáltalán tájékozódni, nem elérhető saját nyelvükön. 24 hivatalos nyelv van az Európai Unióban, és csak ezek közül kevés található a weboldalokon, még a legfontosabb dokumentumok sincsenek, meg a legtöbb nyelven sokszor csak angolul állnak rendelkezésre. Hogyan tudjuk az EU szakpolitikákat kommunikálni ha nincsenek meg a dokumentumok minden nyelven tehető fel a kérdés. A szakbizottságban többször beszéltünk erről, és a szakbizottság többször kifejezte bosszúságát e felett, hogy nem halad a dolog jól. A gyakornokaim utána néztek, és a legtöbb weboldalon, bizottsági weboldalon csak, csak azon körben, azon témák körében és programok körében, amelyekért mi, a mi szakbizottságunk felelős, egy ilyen hosszú screenshot ö, gyűjteményt állítottak össze azokról a bizottsági weboldalakról, amelyek jó csak angolul állnak rendelkezésre, vagy esetleg csak a címek vannak lefordítva, ám a melléketek és a szövegek csak angolul Sokszor a jelentkezés lapokra is igaz ez, és formanyomtatványokra. Hát mi vagyunk az a szakbizottság, amely leginkább el akarja érni az állampolgárokat, azokat az embereket, akik mögött nincs nagy aparátus, meg fordító szolgálatok. Hát ez bizony elég az, a nagy programoknál fordítókat kell alkalmazzanak a jelentkezők, Ám különösen katasztrofális a helyzet, hogyha a mi területekön sem megoldott ez a probléma, ezért szeretnék az Európai Bizottság jelenlevő képviselőiről erről eszmét cserélni, és azokkal a képviselőtársaimmal, akiket ez foglalkoztat. Nagyon sok problémás pont van itt, tehát ezért is örülök annak, hogy a, az Európai Bizottság három főigazgatóságától három munkatársat üdvözölhetünk. Nagy Krisztina, a DG 5.5-ös, Davis Téger aztán, aki egy másik főigazgatóságtól jött, aztán Valéria Daró, a DGTS 1-es igazgatóságról, majd ők elmondják, mit jelentenek ezek a betű vagy szám rövidítések. Francesca Pagnosin, aki az a programok hatásával foglalkozó igazgatóság részéről van itt, és Nagy Krisztina, aki az európai weboldalakért, a DG.com részéről felelős. Mielőtt megadom nekik a szót, két kérdést is útjára bocsájtanék, melyekre talán válaszolhatnak. Vajon a polgárok számára fontos tartalmak és dokumentumok miért nem kerülnek lefordításra? Ha igen, miért tart ez ilyen sokáig? És hogyan lehetne biztosítani azt, hogy ezek a tartalmak késedelem nélkül valóban lefordításra kerüljenek? 5-5 percre adnám meg önöknek a szót, és aztán egy rövid diskusszió lesz majd. Nagyasszony. Eh, Köszönöm szépen a bevezetőt, és azt, hogy lehetőséget adtak számunkra, hogy a nyelvi rendszereinket bemutassuk a weboldalakon, és azokat a nehézségeket, amelyekkel mi is küzdünk. Németül. Hogy ez a ezt a nagy kihívást kezeljük. Két kolléganőt is bevutatnék. A nevüket elmondta, de hogy elmagyarázzam, mi ez a rövidítés. Darosz asszony a fordítások tervezéséért és koordinálásért felelős a fordítási főigazgatóságnál, még Petya Szkabány a szint a weboldalakért felelős. képzési és kulturális főigazgatóságnál a, ahogy a prezentációban felsorolta, én pedig osztályvezető vagyok az Európa weboldal részlégenél, amely a kommunikációs főigazgatóság egyik egysége, és a, egy weboldal Ott kell úgymond kezelnünk a bizottságnál, és mi vagyunk felelősek az egyes részleg weboldalaiért. Hoztam egy kis prezentációt, és akkor angolra váltok, mert egy kicsit könnyebben megy úgy. So, very briefly. A ah, nagyon röviden akkor. Néhány kulcsfontosságú számmal kezdeném e weboldal családról. Nagyon fontos látni, hogy milyen bonyolultsággal és milyen mérettel állunk szemben, és milyen eredményeink vannak. Tavaly több mint 140 egyéni felhasználó látogatott el az Európa weboldalakra, amelyeket az Európai Bizottság irányít. Több mint 220 egyedi látogatásra került sor, ezért a társadalmi és kormányzati weboldalok közül a második helyet értük el, illetve a .eu domain rendelkező weboldalak közül is a második leglátogatottabbak voltunk. Ez mutatja, hogy mi gyakorlatilag az online um, névjegykártya vagyunk az Európai Unió részéről az állampolgárok felé, nagyon komolyan vesszük a felelősségünket, és megpróbáljuk az állampolgárokat úgy szolgálni, hogy napra kész online információkkal és szolgáltatásokkal szolgálunk a választott nyelvükön, amennyiben lehetséges. Ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon világos iránymutatásaink vannak az összes Európai Bizottsági Szolgálat számára. Két nagy kategóriánk van a kérések értelmében. Az egyik, hogy minden tartalmat az összes Európai Uniós nyelvre illene le eh, fordítani hogyha nem, nem születik meg egy fordítás, az nagyon hátrányos helyzetbe hozza az illető nyelvet beszélő állampolgárokat, amikor az Európai Unióval akarnak kapcsolatba lépni. A részvételi joghoz is kapcsolódik ez a konzultációs politika alkotó folyamatok esetében, és a legfontosabb dolog, hogy akkor is fordítani kell, amikor ez jogilag elő van írva, illetve akkor, amikor hosszú ideig a weboldalon fennmaradó tartalomról van szó. Más esetekben, akkor, amikor nagyon gyakran változik a tartalom, ott nem minden nyelvre fordítunk, hanem egy úgynevezett bizonyíték alapú megközelítést alkalmazunk, megnézzük, hogy ki fogja felhasználni ezt az információt milyen célokra, a felhasználók valószínűleg milyen nyelven fognak leginkább információt keresni, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy milyen erőforrásaink állnak rendelkezésre a különböző nyelvek lefordítására. A jogi tartalom tekintetében fontos, hogy minden nyelven meglegyenek a szövegek, illetve a linkek meglegyenek például az Eurlexhez vagy más fontos oldalakhoz. A dokumentumok maguk gyakran megvannak a jogi tartalmak esetében minden nyelven. Megpróbálunk teljes mértékben több nyelvű weboldalakat létrehozni az Európai Bizottság esetében, valamint az összes európai weboldal esetében. Megpróbáljuk elérni azt, hogy a politikai prioritásokat is minden nyelven elérhetővé tegyük. Nagyon sokat költünk erre, folyamatosan javítjuk a helyzetet. Néhány példát mondanék arról, hogy mit fogunk tenni a következőkben. Javítani fogjuk az információs oldalak nyelvi lefedettségét, a jobb jogalkotási portál következő verziójában rövid összefoglalókat fogunk minden nyelvre lefordítani, ez minőségi ugrást fog jelenteni. Illetve az iránymutatásainkat frissítjük, és több segítséget nyújtunk a szolgálatoknak az úgynevezett bizonyíték alapú megközelítés alkalmazására. Erről néhány szám. Nagyon releváns a nyelvi lefedettségi szempontból is ez. Több mint ezer ember válaszolt, több mint százezer ember válaszolt a nyelvekre vonatkozó kérdőívünkre, több mint 211 országból, úgyhogy Ezeknek az eredményeknek alapján megnéztük, hogy mik az aktív nyelvek, azok az em- nyelvek, amiket az emberek először vagy elsősorban beszélnek, és mik a passzív nyelvek, illetve ezek esetében, a passzív nyelvek esetében megvizsgáltuk azt is, hogy miért akarnak a weboldalainkorra látogatni ezek az emberek. Aztán hálózati analitikát is alkalmaztunk, azaz megnéztük, hogy mi történik a már nyilvánosságra hozott tartalmakkal. Mit tanultunk ebből a felmérésből? a témától függően nagyon különböző igényei vannak az embereknek. Kutatás, vagy vegyi anyagok, technikai jellegű kérdések tekintetében. Nagyobb mértékben tudunk akár angol nyelven is eljutni mindenkihez. Más személyesebb témák esetében, például nyugdíjak, családügy, sokkal kevésbé elég az angol nyelv használata arról is szeretnék mutatni egy diát, hogy a kultúra témájával mi történik. Itt azt látjuk, hogy az angol, mint aktív és passzív nyelv is domináns, majdnem a 90%-at az embereknek elérjük az angollal. De nagyon is tisztában vagyunk ezzel a szakadékkal, és azért azt vizsgáljuk, hogy ezt a szakadékot hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban betömni megnéztük, hogy milyen nyelveket kell hozzátennünk, hogy ezt csökkentsük. A franciával és némettel 3%-ra tudjuk csökkenteni a szakadékot, de még ez a 3% is nagyon jelentős, azonban a bizonyíték alapú megközelítés remélhetőleg majd ennek a problémának a megoldásában is működni fog. A nem rendelkezésre álló nyelvek esetében ami hasznos számunkra az az, hogy nyomon tudjuk követni, hogy melyek voltak azok a dokumentumok vagy oldalak, amit az emberek nem tudtak elérni, amikor egy nyelvet kiválasztottak. Például a Corporate Info szájton van egy nem lefordított oldal, de nagyon sok spanyol állampolgár próbálta spanyolul elérni, és mivel látjuk ezt, ezért lefordítattuk ezt az oldalt. Nagyon sok kihívás áll előttünk, amikor ezt a munkát végezzük. Ez a erőforrásokra, a minőségre is vonatkozik, hatékonyan kell használni az rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és hát most beszéltek az MFF-ről, úgyhogy nyilvánvalóan látják, hogy a költségvetési megközelítés mennyire fontos. A fordításnak nagyon jelentős költsége van, de mi odafigyelünk a fordítás minőségére és a szerkesztésre is. A technikai szempontból is meg kell vizsgálnunk a helyzetet. A digitális korszakban ugyanis sokat kell beruháznunk, hogy a megfelelő eszközeink meglegyenek, hogy a fordítási és nyilvánosságra hozatali munkát, a publikációt tudjuk inkább, egyre inkább automatizálni. Ez fontos lenne. Illetve a digitális kommunikáció fejlesztése, ennek a modularitása is egy olyan téma, ami problematikus lehet, és ezért foglalkozunk el vele. Most a kollégámnak adom át a szót. Merci, merci, Krisztina. Je, je serai très, très... Köszönöm szépen, Krisztina. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Meg fogjuk nézni, hogy milyen politikát, nyelvi politikát alkalmaznak az általunk kezelt eh, nyelveket. Van három szájt, amit eh, három, eh, minden nyelven van áll rendelkezésre, és van olyan, amelyik öt nyelven, van olyan, csak angolul van. Vannak olyan szájtok, amelyek linkeket tartalmaznak a nemzeti szájtokra, amelyek természetesen az adott ország nyelvén áll rendelkezésre. Követjük a bizottság általános politikáját, és a gyakorlatban intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy racionalizáljunk, megpróbáljuk racionalizálni a szájtokat és a tartalmakat, mert ezen keresztül jobb kiszolgálást tudunk adni a látogatóknak, ráadásul ezzel mentesítjük a fordítási szolgálatokat a nagy teher alól. Egy univerzális szolgáltatást szeretnék nyújtani, a célunk az, hogy eltöröljük a nyelvi korlátokat, amelyek a nyelvek különbözősége képezhet. Ebben a keretben utalás történt arra, hogy kik vesznek részt a programokban. Számunkra ez a prioritás, hogy mindenki hozzáférjen az információkhoz. Néhány információt szeretnék tenni, például az Erasmus program, 2018-ban 23 nyelven jelent meg a felhívás, ugyanazon a napon, tehát egy digitális hozzáférés ugyanaz nap történt minden nyelv szempontjából. A bizottság a bizottság eh, honlapján együtt dolgozunk nemzeti szervekhez, az EU Kreatív Európa deszkekkel dolgozunk együtt, és ezen a szinten nem csak, hogy kötelesek megadni az információkat a nemzeti nyelven, ugyan, hanem az is, hogy támogassák eh, a potenciális részvevőket, és mindezt annak érdekében, hogy eltöröljük az egyenlőtlenségeket, amelyek felmerülhetnek hogy, a, ami felmerülhetnek, hogyha csak egyes nyelveket használnánk. Tehát megpróbálunk mindent elérni annak érdekében, hogy a részvétel teljes legyen. Az utóbbi időkben javítottunk, és ezzel egy példát mondok, az elhangzottak az, az Erasmus Plus honlapon, látjuk, hogy voltak a strukturális lapok, például a menü, a térkép, az nem volt lefordítva, de most már megtettük, az összes oldal minden nyelven rendelkezésre áll, és van egy oldal, ami alapvető fontosságú volt, mégpedig a nevezés oldala, tehát a jelentkezési oldal, azt javítottuk annak, javítottuk a tartalmat, és ott is minden nyelven hozzáférhető, és minden utasítás és eh, eh, tájékoztatás az minden nyelven rendelkezésre áll. Milyen eh, metodológiát követik, azt már elmondta Krisztina. Ezt a gyakorlatban próbáljuk ültetni, hasz, hatékony módon, tekintettel a forrásokra, és mindig figyelembe, szem előtt tartjuk azt, hogy egy szolgáltatást nyújtunk felhasználók számára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy önöknek is nagyon szűkösek a forrásai, ez világos, ám azért az nem nagyon megnyugtató, amit elmondtak, és az, hogy a központi programok legalább fő irányait le kell fordítani a 24 nyelvre, azt szerintem magától értetődő. És ezt nem lehet nagy ünnepként, vagy nagy sikerként ünnepelni, szerintem. Az, hogy az európai iskolák, meg az európai sportnapok túlkitje, amelyeket az iskolákban kéne végrehajtani helyben, és hogy az alap weboldal ugye németül megvan, de aztán a következő oldalon már csak angol nyelven áll rendelkezésre a toolkit, tehát az egyes eszközrendszerek felsorolása, hát az nem fog így működni. És bár sokan tudnak angolul, azért az ellen tenni kell valamit, hogy nagyon sok oldal csak angolul van meg. Nem, tehát feltétlenül az emberek ezt majd érteni is fogják. Ez egy kicsit kér, szerintem ez kérdőjeleket vet fel. Mindjárt be kell fejeznünk, mert az osztrák elnökségből érkező vendégeket kell fogadnunk, ezért Zabina Ferhány és Kosta képviselők kapják meg majd a szót, kérem röviden. És az össze munkákat is majd kiosztjuk, azonban először Szabine kapja meg a szót. Köszönöm a röviden. Összefoglalom, ez nem akarok udvariatlan lenni, vagy agresszív, csak röviden kell foglalkoznom. A számok magukért beszélnek, amikor azt mondja a táblában, hogy a kultúrában javasolt nyelvek esetében a német iskolákban 20% alatt, vagy 10% csak az aktív nyelvtudók aránya, Európában azonban 100 millió ember, akinek a német anyanyelve az 500 millióból 100 millió, akkor valami nem stimmel. Akkor ne a preferált nyelveket vizsgálják, hanem azt, hogy mik a anyanyelvek. És itt nem a német fontossággal akarok beszélni, nem arról, hogy észszerű számokkal kell számoljanak. A másik pont. Petra már utalt erre. Hogyha a last developmentekről van szó, az Erasmus weboldal 24 oldalon nem áll rendelkezésre. Négy évvel azután, négy évvel azután, hogy a programot bevezették, és az emberek, akik a programokra akartak részt venni, újra és újra a nyelvi falba ütköznek, különösen Kelet-Európában, vagy a kisebb államokban probléma ez. Éppen ott, ahol különösen akarjuk élni az embereket, akiknek mondjuk nincs nemzetközi tapasztalatuk, hanem most kell megszerezzék azt a projektek révén, hát itt a nyelvi kompetenciát még meg kell szerezzék, és ez bizony nagyon kevés, amit itt mondanak. Aztán az Európai Sporthét csak angolul áll rendelkezésre. Ez egy grassroot program, amely nem a nagy menedzsereknek szól, hanem a kis sportszervezeteknek, sportkluboknak helyben. Hát hogy képzelik, hogy ezen részt vesznek, ha csak angolul van, meg eleve bonyolult? Eleve nehéz a támogatásra pályázni hogy lehet, hogy angolul nem csak az információt adjuk meg nekik, hanem azt várjuk el, hogy angolul pályázzanak és írják meg a pályázataikat. Ha a, a mi választóközteinkben is érzékeljük azt, hogy éppen a KKV-k panaszkodnak arról, hogy a nagyon fontos információk, amelyek számukra létfontosságúak, sokszor csak angolulnak rendelkezésre, és nem érzik magukat kompetensnek arra, hogy angolul értelmezik, és különösen arra, hogy válaszoljanak rá. Tehát itt az Európai Bizottság bizony nyelvi, sok, nyelvi sokszínűségen kell, hogy dolgozzon, még van tennivaló. Nagyon röviden. Úgy vélem, hogy ez egy téma, amit mindenki átérez, és látjuk, hogy nagy erőfeszítések történnek. Természetesen mm, az idő az lassan történik, jobban szeretünk volna, hogyha ez gyorsabban történik, vagy mert hamarosan egy program egy programáció végén vagyunk, és úgy vélem, hogy nagyon türelmesek vagyunk ebben, a programok hozzáférésénél ott, eh, ahogy elhangzott, nagyon nagy társadalmi kihatással van az emberek, a lakosságra eljutni. Ez nagyon fontos tényezője a társadalmi kohéziónak is, ezért nagyon fontos, hogy mindenkihez eljussanak ezek az információk. Két eh, megállapítás és egy kérdést szeretnék tenni. Először is eh, ami az automációt, amiről beszéltek, azon kívül, hogy hogyan történik. Látjuk, hogy az eredmények kielégítőek, milyen befektetésre lenne szükség ahhoz, hogy ez az automatikus megközelítés sokkal jobban használható legyen ott, ahol nincs szükség egy pontos eh, fordítás. Aztán a különböző eh, kérdőívek. Én eh, azt mondta, önök azt mondták, hogy az Erasmus esetén eléggé teljes a kép, a sportnál van még tennivaló, de ami a kulturálit illeti, ott eléggé el vagyunk maradva. Ezeknél szeretnének ezt a lemaradást behozni? Megvannak hozzá a megfelelő források? Szeretem tudni, hogy az elemaradás az technikai ok, vagy költségvetési okokra vezethető vissza. Ez milyen módon tudnánk ezt a folyamatot felgyorsítani, tehát ez a felgyorsítás, ez eh, valós, eh, megvalósítható, vagy vannak eh, konkrét nehézségek, amelyek alapján nem tudjak felgyorsítani a munkát. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk ezt megtudja, hogy átlássa, hogy milyen nehézségek vannak, mert a mi szempontunkból tudunk segíteni abban, hogy meglegyenek a megfelelő források. A nemzeti ügynökségekkel kapcsol- való kapcsolatban kapcsolat. Amikor önök azt mondják, hogy a nemzeti ügynökségek majd le kell, hogy fordítsák a saját nyelvükre, a saját költségvetésből, milyen költségvetésből történik ez a fordítás, ők milyen módon, hogy, hogyan műk, történik ez az együttműködés. Ugyanis nagyon sok program a nemzeti ügynökségeken keresztül jut el a felhasználókhoz. Köszönöm szépen. Egy percben adok parancsoljon, mert még a válaszokat meg kell várnunk. данни да ви дам. Благодаря за изчерпателната Köszönöm szépen, és köszönöm a kimerítő információt. Én... Европейците не говорят английски, а в моята държава България 60%-a az európaiak nem beszél angolul, hazámban, Bulgáriában pedig 80%-a ezeknek az aránya nagyon sok populista hang hallható, akik visszaélnek azzal a tényel, hogy nincs elég sok nyelvűség, ők viszont beszélik a helyi nyelveket, mármint a populisták. Mit szemben az Európai Uniós intézményekkel, mit tennének annak érdekében, hogy erősítsük a kisnyelvek szerepét? Aztán még egy dolog, június 13-án a plenárison volt a nyelvi ismeretek kölcsönös elismeréséről. A bizottság mit tesz ennek erősítésére? Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Három perc a válaszokra. Bocsánat, be kell tartanunk, mert szűk az időnk. Mamák. Mag. mi rivolgo all'onorevole Costa per quanto riguarda... Costa képviselőhöz fordulok, ami az automatikus fordítást illeti. Természetesen a bizottság nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy automatikus fordítási rendszert alakítson ki mindenféle nyelvről, minden nyelvre. Ez egy olyan módszer, amit elég sokat használják a Digi fordításnál is, annak érdekében, hogy gyorsabb legyen az egész fordítási folyamat. Ugyanakkor tekintettel tekintettel arra minőségre, amit szeretnénk biztosítani, amikor a, lako- a, a állampolgárokhoz való kap tájékoztatást illeti, van egy automatikus fordítási alap, amit utána át kell tekinteni egy, egy emberi fordítónak. Tehát itt nincs mit tenni, muszáj, hogy még az emberi tényező ott legyen. Uh, fejlesztjük ezt a rendszert, hogy gyorsabb legyen, hogy jobb legyen, különböző motorot használunk, neuronális, tehát intelligencia alapú rendszert alkalmazunk, ez egy igen fejlett technika, ez a rendszer mellékesen rendelkezésre áll a nemzeti hatóságok számára is, ez egy bizonyos biztonságot nyújt, és ez sok sokkal biztonságosabb ez a fordítási módszer, mint más piacon lévő módszerek. Tehát van egy folyamat, a mesterséges intelligencia halad, de az emberi tényező még mindig elkerülhetetlen. Köszönöm. Igen, hogy visszatérünk a nemzeti ügynökségekhez, nekik kötelességük ezeket megjelentetni, kérdőívek, jelentkezési évek, minden a saját nyelven az Erasmus Plus programban. Tehát a saját szerződésükben ez szerepel. Egy sor rendelkezés van erre vonatkozóan, és kötelesek ezeket a részeket lefordítani. Ami a programokat illeti, minden jelentkezést benyújtható minden európai nyelven, tehát nem csak a passzív, hanem aktívan is lehet a, a nyelvi sokszínűséget biztosítani ez válasz talán a kreatív Európára vonatkozó kérdésére is. Aztán. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid, dass wir heute wirklich... Köszönöm. Bocsánat, hogy ilyen szűk az időnk, ennyire sietünk. Kicsit türelmetlenek vagyunk, és egy kicsit elégedetlenek is, mint korábban is voltunk, nem jó az, hogy angolul van majd csak egy szöveg, és aztán franciául, spanyolul vagy németül kell válaszolni rá. Ez a nyelvén szeretne mindenki olvasni, és különösen válaszolni dokumentumokra. Tehát nagyon kevéssé kielégítő a helyzet. Az a sürgető kérésünk, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy azok a programok, amelyek helyben az ember, amelyeket ott a helyben élőknek szánnak, hát ne induljunk ki abból, hogy ők mind tudnak angolul beszéltünk arra a konkrét helyzetről, ami Bulgáriában érvényesül, és más tagállamokban is hasonló a helyzet. Éppen azok a programok, melyeknek célja az, hogy az állampolgárok figyelmét felkeltse, hát épp ezeknél kell minden nyelven biztosítani. Ez a, ez a külső arcunk és imázsunk. Reméljük, hogy tesznek további előrelépéseket. Tudom, hogy nagyon sokat dolgoznak ezen, sok sikert kínál, kívánok, de mint mondtam, továbbra is azon fogunk dolgozni, és fel, folytonosan ösztönözni önöket arra, hogy lépésről lépésre, de haladjunk ebben a dologban. So, wir können in unserer Tagesordnung. No, akkor folytatjuk a napirendünket. 11-es napirendi pont. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy üdvözölhettem az osztrák soros elnökség képviselőit. Most vették át a stafétabotot, üdvözlöm őket. Négy miniszterünk is van ma reggel akik mind a mi szabadságunkban releváns témákat fednek le. Ausztriában ezek a témakörök különféle tárcáknál vannak, ezért van aztán az a megtiszteltetés, hogy egyszerre négy miniszter üdvözölhetünk körünkben. Először szeretném üdvözölni tehát Heinz Fassmann urat, akit képzésért, oktatásért és tudományért felelős miniszter, aztán Julina Bogner Strauss, aki ifjúságért felelős miniszter, családért és ifjúságért. A második panelben pedig 11.30-kor Strache alkancellár úr lesz a vendégünk, aki a sportért felelős és a közigazgatásért felelős szövetségi miniszter és Bünel úr, aki az EU a művészet, kultúra és médiákért felelős miniszterként működik az osztrák kormányban. 10-10 percet adunk egy-egy miniszternek, és aztán kérdések, felelősek Lesznek 20 percekben. Fassmann miniszter úr, Bogna Strauss miniszterasszony, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Mint mondtam, nagy öröm nekünk hogy eljöttek, nincs afelől kétség, hogy az osztrák elnökség az európai integráció szempontjából döntő időszakban veszi át szerepkörét. Nem csak nagy kihívásokkal kell szembenézni az Európai Unió, hanem nemzetközi kihívások is sürgetőek és égetőek, hogy hosszú távon meg tudjuk határozni az EU helyét a világban. Önök kapták azt a nehéz feladatot, hogy a politikai vízió és a közös európai erőfeszítések kereteit meghatározzák, és ebben az oktatás és ifjúsági politika, meg a kultúra, sportpolitika központi fontosságú, mert ezek azok a területek, amelyek az emberek szívéhez közel állva elérhetővé teszik őket e politikák számára ezért örülünk annak, hogy önökkel működve tudunk munkálkodni ezeken a területeken. És a szakbizottság támogatására bizonyal szám, számíthatnak, ezt ígérhetem, és mi is számítunk az önök támogatására. A számunkra fontos ifjúság, ifjúsági, oktatási, kultúrpolitikai, médiapolitikai témákban. Különösen a több éves pénzügyi keret tárgyalására tekintettel, meg az Európai Uniós költségvetésre, ahol vannak olyan igényeink, amelyek reméljük önök is támogatnak. Először Faszma miniszter úrnak adnám meg a szót 10 percben, aztán kérdések, válaszok következnek, és aztán Bognár Strauss asszony szó. úr parancsoljon. Köszönöm. Dankeschön, Frau Vorsitzende, sehr geehrte. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm a meghívást. Igen, jól írta le, mi a jelentősége az oktatásnak, képzésnek. A nemzeti és az európai társadalmak jövőjének meghatározásában, mert hogy közel az emberek szívéhez és értelméhez is. Fontos tehát a téma. Ha szabad a 10 percemet kihasználni, azokra a dolgokra koncentrálnék, amelyek a mi elnökségünk során kulcsfontosságúak. Ez nyilván az Erasmus program tárgyalásait illeti. Az Erasmus az Európai Bizottság részéről május végén került bemutatásra, a jövőbeli fejlődése, és a következő fél évben kell megtárgyalnunk ennek a részleteit. Örülök annak összességében, hogy az Erasmus program él azzal a lehetőséggel, azzal a lendülettel, amely most érzékelhető, hiszen a 2017-es tanácsülésen is már a képzés szerepet kapott, ez egyfajta momentum, egyfajta lendület, amelyel, mint mondottam, élnünk kell. Az Erasmus Plus egyik legsikeresebb program. Sőt, talán mondhatjuk a legsikeresebb program az Európai Unió történetében. Szimbóluma az, az európai ifjúság egymáshoz közelítésének, akik maguk tapasztalják meg más új városok egyetemek megismerése révén egymást, és ez olyan eszköz, amely az európai identitás kialakításában is fontos. 9 millió ember vett részt az elmúlt években az Erasmus programban, és az értékelések is azt mutatják, hogy azok a személyek, akik részt vettek az Erasmus programban, alacsonyabb munkanélküliségnek néznek elébe, magasabb az a, ö, esélyük egy jó munkahelyre, magasabb jövedelmekkel számolhatnak, és az európai tudatosság szempontjából is fontos. E tekintetben tehát nagyon optimista és, és motivált vagyok az Erasmus program továbbvitelében, a javaslat szerint. Integratívabb, erősebb kell legyen, ki kell terjeszteni, és mindezek észszerű javaslatok. Ez nem egyfajta forradalmi változás, hanem egyfajta továbbfejlődése az Erasmus programnak, és ez, mint mondottam, nagyon észszerű. És nem értem annak, hogy egy a programot teljes mértékben lebontsuk és újraépítsük, hanem fontos ez az evolúció, ez a folyamatos építkezés. Az Erasmus program három úgynevezett key action, kulcsfontosságú cselekvésre hozható, az egyik a mobilitási cselekvés, a másik az intézményi, a harmadik pedig az együttműködés a kormányok, minisztériumok között szakpolitikai és szakstratégiák kialakításában. A kettes Key Action területén az európai egyetemek együttműködése kiemelt fontosságú, amelyek így európai egyetemek közösen léphetnének fel, közös oktatási programokat szervezhetnének, is kínálhatnak a diákoknak, ám egy intenzívebb és mértékben, mint az eddig egyetemi programok tették. A European Universities program egyfajta válasz lehet ar- arra, hogy az amerikai keleti parton működő egyetemek hagyományos egyetemek úgymond vonza, vonzó kisugárzására választ adjunk a European Universities programmal, az, egyet, az Európai Egyetemek kombinálásával. És a Key Actions egyessel is összefügg a mobilitás növelésével, nem csak a diákok mobilitását kell, egyetemi hallgatók mobilitását kell segítenünk, hanem a, a diákokét és a, a különféle szakmunkás tanulók, illetve ö, szakmai képzéseket szerzők mobilitását is hasonlóképpen lehetne meg, kell megszerveznünk. És ez növeli e, e terület vonzerejét is. Az Erasmus program tehát a középpontjában áll, ami cselekvéseinknek, tárgyalásainknak a többi tagállamban is pozitív az értékelése, az Erasmus programnak, és ebben ezért tudunk valószínűleg jól haladni majd a tárgyalásban. A másik súlypont az elismerések, a tanúsítványok szakmai elismerések kérdése nem csak az akadémiai körben, itt nagyon sok dolgot elértünk az elmúlt években, a Lisszaboni elismerési eljárás és rendelet ez, vagy, vagy konvenció, egyezmény és a bolonyai folyamat. Tehát a oktatás területén léptünk ugyan a, a, egyetemi diplomák elismerése terén, de a, a középiskolai bizonyítványok elismerésében még van tennivaló. Itt is egy közös európai képzési térséget szeretnénk létrehozni, akkor bizony a középiskolai bizonyítványok érettségig elis, kölcsönös elismerését is erősíteni kell, nem lehet csak az egyetemi végzettséggel korlátozni a kölcsönös elismerést. Annak érdekében, hogy egy bizonyítvány egy másik tagállamban probléma nélkül ismerhető legyen, ehhez munkára van szükség, tehát ne csak az érettségit, hanem a, a szakiskolai végzettséget is elismeri a másik tagállam. Aki ismeri a valóságos helyzetet, az bizony tudja, hogy ez mindig elég nehéz. Az egyetemek azt mondják sokszor, nem biztos olyan jó, az a, hogy az, a, az a szeminár, amit ott hallgatott, olyan jó, mint amit mi kínálunk. És ha az egyetemek ezt mondják, akkor még inkább igaz ez a középiskolai végzettségekre. Sok az egyetemek nem szívesen fogadják más tagállam középiskolájának vagy érettségijét az egyetemi felvételnél, Jól ismert tehát a gyakorlat, egy kötelezőbb eszközre lesz szükség annak érdekében, hogy működjön a dolog. Vannak jó példák, én automatikus elismerési rendszerekre, a Benelux államok például régóta működtetik ezt, a skandináv államok, a balti államok is működtetnek ilyen elismerési, automatikus elismerési rendszereket, van tehát jó példa amit követhetünk. És persze a minőség aspektusa fontos, a minőség biztosítás, olyan intézmények, amelyek a minőségbiztosítást ellenőrzik a középiskolai végzettségek esetében is. A nyelvoktatás és a nyelvtanulás is egy nagyon fontos hangsúly, a bolgár elnökség is nagy fontosságot tulajdonított ennek, és mi is szeretnénk foglalkozni ezzel aztán a szakképzés területén digitális képzés, végrehajtó stratégiák, képzési reformok, oktatási reformok, azok a témák, amelyeket vinni szeretnénk, mind-mind annak érdekében, hogy egy közös európai oktatási térség jön létre, képzési térség jön létre. Mint látják, hogy és sokat vettünk a vállunkra, és sokat vállalunk. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a támogatást, amiről biztosítottak a fontos kérdésekben. Köszönöm szépen! Mindannyian örülünk annak, különösen, hogy az Erasmus program a napirend rangsor elején áll az önök részéről, de a többi dolognak is, amelyet említett, ezek számunkra rendkívül fontosak. Most pedig a kérdések körét megnyitom, a koordinátorokkal kezdem majd, Sabine Ferhány először. Köszönöm szépen, Fassmann úr. Az Erasmus program ahogy említette, meg lesz erősítve. Nem tudom, tisztában van ezzel, hogy ez a megerősítés igazából arról szól, hogy az elmúlt két-három év helyzetét, állapotát tartják fenn. A megerősítés az elmúlt több éves pénzügyi keretben úgy kezdődött, hogy volt egy pénzügyi szakadék, és ezt kellett betömni. Maximum 20%-a van az egész Erasmus program a maximum a, befogadható jelentkezők 20%-át tudjuk támogatni, és ez nem túl magas. Ezt javítani kéne. Az elmúlt néhány évben volt a számos olyan kérelem, amit el kellett utasítani. Az Erasmus program jövője szempontjából még fontos tudni, hogy az Interrail jegyet is be fogjuk vonni a program keretei közé. Készen állnak-e arra, hogy küzdjenek nem csak azért, hogy megkétszerezzék az Erasmus költségvetését, de legalább azért, hogy jelentős mértékben növeljék. Ez a legsikeresebb zászlósajó kezdeményezése az Európai Uniónak és rendkívül frusztráló a jelentkezők számára, hogyha nem kapják meg a támogatást. Ami pedig a szakképzésben, vagy a régi Comenius programban a leonardo és a Comenius, mint tudják, összevonták, való növeléseket illeti. Nos, tehát ez a típusú finanszírozás már létezett korábban is, de nem volt egy olyan jelentős program, mint ezek az egyetemi csereprogramok. Remélem, hogy az önök időszaka alatt több fog történni a szakképzésben résztvevők cseréje terén is, nehogy, hogy ne csak az egyetemi képzésben résztvevőkre összpontosítsunk, hanem a többi diákra is. És ez fontos, mert sok tagállam szigorúan ellenzi a költségvetési növelést. Mi azonban világosra akarjuk tenni, hogy ez mennyire rendkívül fontos, hogy ez a program milyen fontos, és tényleg több pénzre van szükségünk rá. Köszönöm, miniszter úr, parancsoljon. Frau Verheyen, also innerlich stimme ich mit Ihnen überein über die Bedeutung des Erasmus-Programms. Das habe ich auch in meiner Einleitung deutlich zu erkennen gegeben. Das mit den 20 Prozent muss ich... Mennyire fontos az Erasmus program, azzal egyetértek. Nem tudom, a 40 százalék, nem tudom pontosan, mit értett ez alatt a hozzászólásában. 12 éven keresztül a Bécsi Egyetem rektora voltam, ez nem egy kis egyetem, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam, soha nem kellett egy diákot visszautasítani például. De Ön 20%-ról is beszélt. De ugyanakkor a 15-től 30 milliárdig ön azt mondta, hogy nem volt emelkedés, de hogy nem volt itt eh, költségvetési emelkedés, nem szabad túlzásba vinni a dolgokat. Tudjuk, hogy a pénz sosem elég, de már volt egy jelentős növekedés. Egyetértek, hogy lehetne tovább emelni ezt az összeget, ezzel egyetértünk, ugyanakkor akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem volt emelkedé, emelés. Én természetesen nem fogom ellenezni, hogyha a tanács azt mondja majd, hogy emelni fogja ezt a költségvetési tételt. Aztán ön azt állította, hogy további terjeszkedésre van szükség, ami a képzést illeti, az általános szakmai eh, képzést, nem csak egyetemi diákok eh, részére. Az egyetemeknél igen, elértünk talán egy eh, telítettségi pontot, én úgy gondolom, hogy a növekedés nem csak a, növ, a, a az forrásoktól függ, hanem a kurrikulum nagyon fontos, hogy a mobilitás ne okozzon hátrányokat az adott illetőnek. Ezek nem pénzügyi kérdések innentől kezdve. Köszönöm szépen. Nos, próbáljuk meg tisztázni. Hogyha mi azt mondjuk, hogy nagyon sok projektet elutasítanak, az alapvetően a Comenius programról beszélünk, ahol partnerségi kérdésekről van szó, de ugyanakkor a, az Erasmus program fiatalok oldaláról beszélünk, amikor a projekteket elutasítják igen gyakran. Azt mondják, hogy nem szükség megduplázni a költségvetési forrásokat. 2020 az ut- projekt utolsó éve lesz, és van egy bizonyos backloading, ami tendenciózusan csak emelkedik. Hogyha figyelembe vesszük az Erasmus utolsó évét, és ebből az alapból kiindulva folytatjuk a munkát, akkor azt hiszem, hogy elérjük már a 24 milliárdot, és hogyha ehhez jön plusz 6 milliárd, azt hiszem, hogy ezzel bőven túllépik az inflációt. Van egy növekedés, de azt hiszem, hogy még mindig nem elégséges, és nem, főleg nem tudja lefedezni az összes növekedést. Szilvia Costa, parancsoljon! Igen, az ön rektor helyettesi tapasztalata segít nekünk abban, hogy megértsük a helyzetet. Remélem hall engem most már. Tehát azt mondtam, hogy a, a a rektor helyettesi munkájában is segít önnek, hogy megértse a mi helyzetünket. Nagyon fontos, hogyha megérteni, hogyha nem fektettünk be a generációk nevelésénél, és akkor el fogjuk veszíteni az európai projektet. Nagyon fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk, mert az európai gondolkodás egyik alappillére elmagyarázta önnek a, pillé, a prioritásait, és ez nagyon fontos. Azt láttam, hogy Európában megváltozott valami, megváltozott a ritmus, és remélem, hogy az osztrák elnökség ezt követni fogja figyelemmel. Egy európai eh, oktatási térséget kell létrehozni, az egységesíteni kellene az összes oktatási módszert. Én remélem, hogy erős ösztönzést kapnak az olyan kérdések, mint például a diplomák kölcsönös elismerése. Ön beszélt egy ügynökségről ezzel kapcsolatosan, tudna bővebbet mondani erről. A második két dolog, amit szerettem volna mondani a programokat illetően, egyértelmű, hogy ebben a szemeszterben amikor is önök töltik be az elnökséget, a most lesz az első fontos lépés, amely próbálja összeegyeztetni az oktatási programokat. Erasmus az egy olyan védőernyő, amelyik nagyon sok politikát lefed, nagyon fontos a hozzáférhet, hozzáférhetőséget biztosítani. Az Erasmus Mundust szeretnénk újra elindítani, reméljük, hogy az osztrák elnökség velünk tart ebben, és szeretnénk megkönnyíteni a azoknak a fiataloknak a hozzáférését megkönnyíteni, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrásokkal, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a partnerségi kapcsolatokra az iskolák között, és meg szeretnénk erősíteni a a partnerségi key actionokat annak érdekében, hogy megerősítsük az európai oktatási politikánkat. Az Erasmus meg kellene triplázni, Ez kérte a parlament nagyon széles támogatással, úgyhogy reméljük befogadják a mi kéréseinket. Bitte, Herr Fassmann. Fassman úr. Um, Köszönöm a kérdéseket, Kosta asszony. Remélem világosan értettem. Egyik kérdése az erasmus érintette, hogy egyszerűsítjük az erasmus a végrehajtás tekintetében is, függetlenül a pénzügyi forrásoktól, hogy elérhetőbb legyen a fiatalok számára ez. Ebben egyetértünk, mi is emellett vagyunk az Erasmus részben. Ha a megállapodásokra gondolunk, a, eh, eléggé bonyolult, miatt a learning agreementek valaki kiesik, újra kell csinálni a, a, a hazai intézménnyel, kapcsolatba lépve a külföldibe, elég bonyolult, de ezt, ezt lehetne egyszerűsíteni. És amit a bizottság javasolt, az Erasmus Result Papers tekintetében is jó irányú ambíció. Ezzel is lehetne egyszerűsíteni az Erasmus végrehajtását. Ugyanakkor megismétlem, önök az Európai Parlament képviselői biztosan hazautaznak olykor hazájukba, és ott láthatják, mondják el az egyetemeiknek otthon, hogy teljesítsék azokat a tantervi előfeltételeket, amelyek működtetik az Erasmus-t. Ferhelyen asszonynak mondom, ez fontosabb, mint az, hogy 400, vagy 450 vagy 500 eurót kap, az, kap. Mert jól tudom, hogy a tantervek, ha túl szűkek, nem engedik meg, nem, nem nincs elég hely a tanterben ahhoz, hogy igazítsák ezen igényekhez. Aztán az elismerés, recognition, mint előfeltétele az Európai Egységes Képzési Térség kialakításának. Azt hiszem, itt mindannyian ezt akarjuk, ezt a célt. Az ügynökség, talán nem jól fejeztem ki magam, nem egy új intézményt akarok létrehozni azzal, amikor azt mondom, hogy ügynökség intézze ezt, hanem egy olyan elismerési eljárásra van szükség, amely úgy működik, ahogy már a felsőoktatásban ez ö, megvalósult a középiskolai bizonyítványokra is. Persze ehhez kell a bizalom az államok között is, hogy tudhassák, hogy a másik államban jó minőségű a középiskolai oktatás, és egyfajta ambícióra is szükség van a tagállam részéről, hogy egy minőségbiztosító eljárásra is hajlandó az állami középiskolai oktatás mérésére, és ha ez megvalósul az érettségikre, illetve a középiskolai bizonyítványokra, akkor, akkor mindenféle nyer, és a kölcsönös elismeréshez közelebb jutunk. És aztán volt egy harmadik téma az Erasmus Mundus kapcsán. Az Erasmus Mundus az, ami rendkívül fontos számomra ez is, az Erasmus nem csak integratívabb és inkluzívabb kell legyen, de nemzetközi is egyúttal. Ugye az Erasmus voltak éppen az EU határainál megáll, tehát nem az európai határoknál, hanem az EU tagállamok körét érinti. Ez, míg az Erasmus mondasz, megnyitja az ajtót harmadik országok előtt is, a világ előtt is. Ez is fontos, ezzel is foglalkozni szeretnénk. Köszönöm szépen! következő nehézségbe ütközünk. Még heten jelentkeztek ebben a körben, voltak éppen egy percünk van erre a szakaszra. Mindenkit arra kérek, hogy gondolja végig, hogy az a kérdés, amit most fel akar tenni, talán Bogner Strauss asszonyt is illetheti, és akkor lesz még két miniszter vendégünk, erre is gondoljunk, meg kell nézzük, hogyan tudjuk időben ezt megszervezni a következő Helga Trüppel. Okay, ich mach's ganz kurz und konzentriere es auf ein... Csak nagyon röviden. Lényegi. Egy lényegi kérdése koncentrálnék, a költségvetés és az MFF. Koncentrálnék tehát a több éves pénzügyi keretre és az Erasmus költségvetésére. Előbb mondotta, hogy a minőségtől és együttműködéstől függ mindez, ez persze igaz. Ám a tanácsban biztosan örülnek ennek majd az osztrák kormány részéről, hogy általában a pénzügyi keret mértékétől is függ ez, és ezen belül a program finanszírozásától is. Azért backloading tekintetében, az MFR tekintetében vajon az Európai Bizottság javaslata nem politikailag is támogatni kell ezt, ha többet akarunk elérni, világosá kell tenni, hogy itt ez a fiatalok jövőjéről van szó Európában. Tudjuk, hogy a vidéki térségekben, ami a politikai felemények vannak, lehet, hogy önöknek tetszik, nekem nem. Világra nyitott, jól képzett fiatalokra van szükség mindenhol, vidéken is, városokban is. Meg kell tudjuk mindent annak érdekében, hogy a fiatalok a lehető legjobb oktatást kapják. Itt az Erasmus Plus abszolút fontos. Önök osztrák kormányként meg kell értsék azt, hogy az MFR-nél nem mozdulnak el, akkor önök sem fogják elérni, mint oktási miniszterek, sem otthon, sem európai szinten. Gondolják végig még egyszer, kérem, és legyenek nyíltak a költségvetési kérdésekben, mert a fiatalok, a fiatal emberek, a fiatal európai polgárok ellen döntenek ellenkező esetben. Köszönöm. Miért gondolja azt, hogy nekem nem fontos? Nekünk nagyon fontos. Utalok csak arra, hogy a középtávú pénzügyi keret nagyon fontos számunkra, és ott is szeretnénk megjelenteni az oktatás fontosságát e vitában. Köszönöm. Ön persze kettős feladattal bír a miniszterek tanácsában is, miniszter meg otthon is. Talán a pénzügyminisztereket kellene egy kicsit jobban sarkalni a források meghatározásában. Jimenez asszony. Igen, nagyon rövid leszek. Örülök, hogy az osztrák elnökség érdeklődik az oktatás iránt, és az iránt, hogy az Erasmus programot is ösztönözni akarja. Én előadója vagyok ennek a témának. Nagyon sok dolog hangzott el, amit nem fogok megismételni. Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon sok tudományos karrierben tanuló diák, akik nem találnak megfelelő egyetemeket ahhoz, hogy folytassák a tanulmányaikat külföldön, és ezáltal részt vegyenek az Erasmus programokon. Mi a tudományok területen, a technológiák területén milyen terveik vannak az Erasmus programon belül? Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Miniszter úr. Ja. Hát, hogy mondtam, diákok nem találják meg sokszor a megfelelő cél egyetemeket az ő területükön, szakterületükön. Hát erre jó lenne, hogyha lenne valami empirikus bizonyíték, mert egy gyakorlatomból nem mondhatom, hogy ez így lenne. Én úgy látom, hogy éppen ezek a diákok bírnak nagy mobilitással, és megtalálják azokat a célegyetemeket. mert hogy a nemzetközi tanulmányokat folytattuk, számára nem probléma a, a reál tanulmányok folytatók, nem probléma a külföldön tanulni. De Köszönöm szépen, a miniszter úr és asszony, hogy eljött hozzánk. Gratulálok a nagyon jelentős tanácselnökség kezdethez. Az Erasmus pluszra vonatkozik a mai kérdésem. Az Egyesült Királyság helyzetét, helyét garantálták 2020-ig a programban. A bizottság javaslata május 30-áról egy új lehetőséget nyit meg a harmadik országok részvételére, hogyha bizonyos kondíciókat teljesítenek a pénzügyi egyensúlyra vonatkozólag, illetve a döntéshozatali hatalomra vonatkozólag amikor ezen dolgoznak, akkor az Egyesült Királyságra is vonat, ezek fognak-e vonatkozni, hiszen azt gondolom, hogy az európai tanulók számára nagyon fontos a nagy-britanniai programokban való részvétel lehetősége a másik. A harmadik országok részvételével kapcsolatban ezt más új országokra is kínál, kívánják-e kiterjeszteni a jelenleg a programban résztvevőkön túl, és ha igen, akkor melyekre? Köszönöm szépen. Bild asszony, egyetértek önnel az alapokat illetően. Nagy-Britannia nagyon kedvelt, kedvelt Erasmus cél ország. Van egy menetrendünk, a menetrend pedig ismeretes. Először a Brexitet kell megtárgyalni, és utána Tehát először azt kell megtörténni, és aztán meglátjuk, hogy alakulnak a kapcsolatok. Én abban eléggé biztos vagyok, hogy lesznek jó kapcsolatok a jövőben is, mert Nagy-Britannia nem csak kedvelt célország, hanem nagyon jó egyetemekkel is bír. Nem a mi tanács soros elnökségünk során lesz ezt megtárgyalva, ám amit befolyással bírok oktatási miniszterként, az bevetem annak érdekében, hogy Nagy-Britanniával, és persze más fontos harmadik országokkal is a lehető legjobb kapcsolataink legyenek. Köszönöm jelentéstevőnk, az Erasmus program erősítevőnk kapja meg a szót. Miniszter, Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációját, miniszter úr, köszönöm, hogy bemutatta a prioritásaikat. Szomszédos országból, Szlovéniából érkeztem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az Erasmus Plus-t az egyik legfontosabb prioritásként határozták meg a programjukban támogatják a bolonyai reformokat, és azt, hogy közös európai felsőoktatási térség jöjjön létre. Nagyon elégedett vagyok azzal a tényel, hogy szintén hangsúlyozták a szakképzés fontosságát is, és egységes normákat kívánnak e területen Európa szerte meghatározni. Úgy tapasztalom, hogy jól ismerik átérzik ennek a helyzetnek a jellegzetességét, és remélem, hogy az osztrák elnökség sokat fog elérni e téren. Kérdésem, hogy támogatják az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az Erasmus Plusról Erasmusra változtassák a program nevét. Köszönöm. Ähm, Herr haben Sie herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Sver úr, azt, hogy kifejezte elégedettségét, ami ambícióinkat illetően. Konkrét kérdésében az Erasmus plusz tárgyában, hogy ezt megint az Erasmushoz térítsük vissza, ez egy teljesen érzelemmentes módon foglalkozom ezzel a dologgal. Számomra csak az a fontos, hogy az Erasmus, mint név maradjon, mert ez egyfajta bejegyzett márka, most már mondhatjuk így, hogy plusz vagy mínusz áll mellette, vagy mi áll mellette, az hát önök döntsék el. Nekem mindegy. Mondjuk mínusz ne legyen. Okay. Ja, genau. Nem van még egy. Ha több pénz kapunk, akkor le, bármi lehet a neve. So, ich habe jetzt noch eins. Három, négy, öt hozzászólás. És még Bogner Strauss asszonyra is időt kell hagynunk. Én azt szeretném, ha itt egy, egy, egy vágást tennénk, úgymond, és a fennmaradó kérdéseket talán a következő fordulóban eh, lehetne feltenni bármelyik miniszternek, vagy kiegészítik majd egymást talán, amelyik eh, hatáskörébe esik a kérdés. Bogner Strauss asszony 10 percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én gyorsabban beszélek. A szokásosnál remélem, hogy a tolmácsok bírják majd. Biztos nem örülnek majd nekem. Hölgyeim és uraim, az Európai Parlamentben köszönöm, hogy fogadtak. Én az ifjúsági politika prioritásait szeretném bemutatni az elnökség részére. Számomra fontos az, hogy az ifjúság meghallgattassék a fiatalokat, akik a jelen és a jövő egyben, meg kell hallgassuk, és egyfajta keretet kell kínálnunk nekik, a lehető legjobb keretet, amelyet kínálhatunk. A fiatalok olyan személyiséget kell tudjanak kifejteni, amelyek révén a társadalmainkban majd teljesíteni tudnak meghatározó szerepet játszanak, és a jövőt kell, hogy megvalósítsák majd. Az Euróbarométer kérdőívei szerint Európában az európai polgárok 15 és 30 év között a legmagasabb prioritást számukra a képzés és a szakismeretek megszerzése. Ezt jó hallani, és azt hiszem, hogy az Erasmus egy hihetetlen sikeres program jött létre, ahogy Fassman kollégám elmondta, ez már egyfajta márkává vált. Az Erasmus azt testesíti meg, amit Európa jelent a fiataloknak. A fiatalok számára Európa voltak éppen az Erasmus, az első isme megismerkedésük az Európai Unióval, mint olyannal, az Erasmuson keresztül történik. A fiatalok közül nagyon sokan önkéntes munkát is végeznek, ezt is kiderült a kérdőívből. Tíz fiatalból hat már végzett önkéntes munkát, tehát meglehetősen angazsált, meglehetősen elkötelezett fiatalok élnek Európában. A jelenleg az önkéntes munka és az Európai Szolidaritási Testület egy nagy vívmány ezen számok fényében. Itt tudnak a, tudják megtanulni a fiatalok az integrációt, a toleranciát, a, a társadalmi befogadás fontosságát, és a program befejeztével megértetik, mennyire fontos az in- saját integrálásuk szempontjából is az önkéntes munka. Ezért örülök annak, hogy jelenleg 2020-ig 375 millió euró áll rendelkezésre e célra, és 2021-re 21-ig 1,6 milliárd, és 350 ezer fiatal kap lehetőséget arra, hogy éljen ezzel a programmal. 2020 végén kifut a mostani Erasmus Plus program, ezt Fassman kollégám mm, kimerítően taglalta. Természetes, hogy ez a program hihetetlenül fontos számunkra, és minél több fiatalnak tudjuk kínálni ezt a programot, annál jobb. Az ifjúsági mobilitás szempontjából mondhatjuk 20-30 százaléka a jelentkezéseknek kapott támogatást, ez nem rossz arány, de mint minden projektnél itt is lehet javítani az eredményen, és egyfajta kihívást jelent az, hogy a fiataloknak, vagy a fiatalok csoportjainak olyan projektben való részvételt kínáljunk, amelyek amelyek ösztönzőek lehetnek. A másik oldalon világosan meg kell mondanunk, és elmítették is, hogy a programot kevésbé bürokratikusá kéne alakítani, és a küszöböket lejjebb kéne vinni, hogy több fiatal versen részt, hogy elérhetőbb legyen a fiatalok számára, és azok számára is, akik mondjuk az oktatás fő áramától messzebb állnak, valamilyen módon elérhető legyen, van könnyítések révén az ő pályázataik is befogadhatóbbak legyenek. Az ifjúsági ágazatban 3,1 milliárd ö, várható az Erasmus Plus-ra, meg kell mondjuk, ez egy szép összeg, és jó célt szolgál, és összesen 30 milliárd a teljes összeg, mint mondtam, Egy kicsit mindig lehet több, hogy Ausztriában mondjuk, a soknál is, de fontos az, hogy minél több fiatal jelentkezzen, és persze bizonyos minőségi kereteket is fent kell tartanunk mindemellett. A harmadik projekt az ifjúsági stratégia. Szerintem új európai ifjúsági stratégiára van szükség. Van egy javaslat az Európai Bizottság részéről, és ezen túl 50 ezer fiatalt érint, a Szófiában a 11 ifjúsági cél megfogalmazása került, ez voltak éppen lefed mindent, ami igényként megfogalmazódott. Én azt szeretném, hogy egy kicsit konkrétabban foglalkozzunk ezekkel az ügyekkel. A hatalmas változást érzékelhető egyre gyorsulnak az ifjúságpolitikai kérdései, a fiatal tudják legjobban, hogy milyen gyorsan változnak a dolgok. Nekünk is valamiképpen követni kell ezt a folyamatot. A 11 cél úgy kell megfogalmazódjék, hogy az, ifjúság és, az új ifjúság stratégia ehhez adaptálódjék. A következő hónapokban a soros elnökség részéről szeretnénk az ifjúsági politikát jobban megjelenteni, közelebb hozva a fiatalokhoz a politikát, Önök nagyon fontos partnerek ebben, és nagyon fontos számomra az, hogy az intézményekkel való párbeszéd erősödjék, meg kell hallgassuk a fiatalokat, a mi fiataljainkat, hiszen ők a mi jövőnk. És remélem, ebben egyetértenek velem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kis időt megtakarított, ezért nagyon hálásak vagyunk. Azokkal a kollégákkal kezdem, akik az előző körben jelentkeztek szóra, és aztán ö, a miniszterasszonynak és miniszter úrnak is tehetnek fel kérdéseket. Bocskor asszony szó. Köszönöm szépen mindkét miniszternek a prezentációját, és nagyon örülök, hogy sok olyan fontos pont is elhangzott, ami a Kulturális Szakbizottság prioritásaiban is szerepel, ugye többek között a az Erasmus Plus program, illetve a nyelvtanulás, az oklevelek és a különböző minősítéseknek a, a kölcsönös elismerése, ez számunkra is nagyon fontos, és többször is beszélünk róla. Amit nagyon röviden kiemelnék, nem olyan régen született egy jelentésünk az oktatás modernizációjával kapcsolatban, és eh, ezt a, a jelentést ajánlanám a, az elnökség figyelmében, hiszen itt na, nagyon sok fontos dolgot meg, megfogalmaztunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani eh, az oktatást eh, az Európai Unióban, és szerintem azon kívül is hasznosíthatóak ezek a, a, a tanácsok. És nagyon fontos lenne odafigyelni nem csak a felsőoktatás szintjére, hanem hogy nagyon korai az iskola előtti neveléstől kezdődően bekerüljenek a gyerekek az oktatási rendszerbe. Mert minél hamarabb bekerülnek az oktatási rendszerbe, annál valószínűbb, hogy tovább benne maradnak, és nem válnak nyit fiatalokká, illetve a munkaerőpiacon is majd, illetve a továbbtanulásban is sokkal több esélyük van. Úgyhogy én arra ösztönözném önöket, hogy, hogy bár tagállami hatáskör az, hogy ki mennyit fektet az oktatásába, de szorgalmazni kellene, hogy a tagállamok minél többet fektessenek az oktatásba, és minél több e, és minél korábban kezdődő e, szintjeit fejleszték az oktatási e, intézményeknek, és ez ugye nem utolsó sorban az integráció és a hátrányos területekről származó, illetve hátrányos társadalmi csoportokból származó gyermekek számára nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem a parlament jelentése is ez irányba. Ő mutatott, kérem, olvassák, forgassák szeretettel. Né, né, né, né, Entschuldigung, de Kollege hinter... Nem, bocsánat, Samit úr. Thank you. Uh, it was certainly... Köszönöm szépen. Valóban nagyon frissítő volt a miniszterek prezentációját meghallgatni, és üdvözlöm azt a tényt, hogy elismerik, hogy a fiatalok a jelenünk és a jövőnk. Sokan említik azt, hogy a fiatalok a jövő, de elfeledkeznek róla, hogy a fiatalok a jelen is. Egy konkrét kérdés, amire szeretnék kitérni, és ez összefügg az Erasmusszal és a prezentációjukban is felmerült. Egy új kezdeményezés ami a fiatalokra vonatkozik, a Discover EU kezdeményezés, vagy az Interrail rendszer. Ez egy az a kérdésem, hogy ezt állandóan fent kívánják-e tartani, vagy pedig csak egy kísérleti program, ami megvizsgálja, hogy mennyi fiatalt érdekel egyáltalán ez a program. Illetve az Erasmus-tól független programként akarják-e majd folytatni. Ez azt hiszem, hogy például lehetővé tenné, hogy több pénzt különítsünk el az Erasmusra. Az önkéntesség ágazatára is szeretném felhívni a figyelmet, mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy a fiatalok önkéntességet vállaljanak a civil, társ, civil szervezetekben, a szolidaritási testületekben. És végül a fiatalokra való utalás akik nincsenek megszervezve, akik nem egy mozgalom vagy iskolai szervezet tagjai, de ott vannak, ők a többség. És azt hiszem, az a kérdés, hogy hogyan jussunk el hozzájuk, hogyan jutnak el hozzájuk a kommunikációs eszközeink, amik a kommunikáció új realitásait figyelembe kell, hogy vegyék. Fontos kötelezettségvállalásra van szükség, hiszen Enélkül a fiatalok többségét nem érjük el, és akár marginalizálódhatnak is, mert a kommunikációs módszereink hozzájuk már nem jutnak el. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm a hozzászólásokat, kérdéseket. Ami a Discover EU-t illeti, itt van egy 700 millió eurós tétel 2027-ig ez a javaslat, a forrásjavaslat. Meglátjuk, hogy ez interrail jegy aztán végül is valóban megvalósul-e. Er mert egy kérdés, hogy hogyan függ össze a mi programjainkkal. Hát aki nekem is az interjú volt az első külföldi utam, nagyon régen, és sokat is tanultam nagyon. Úgyhogy valóban összefügg az interrail is. Jelenleg 100 ezer fiatal érdeklődik, 15 ezernek van jegye, vagy kapott jegyet, és egy hát utazás révén tanulhat is ezen utak során, úgymond. És a 700 milliós költségvetési javaslat fenntartható szerintem. Ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, már elmondtam számomra, nagyon fontos kezdeményezés ez. Azok a fiatalok, akik akarnak önkéntes alapon Európában dolgozni, segíteni, ezt csak támogathatjuk. Az osztrák elnökség e jogalkotási dossziét nagyon komoly prioritásként kezeli. Az 1,26 milliárd szerintem egy jó keret, és sok fiatalnak teszi lehetővé a támogatást. Mint mondottam, szeretném kevésbé bürokratikusá tenni a rendszert, a, a küszöböt alacsonyabbra venni, legalábbis hazánkban elég bonyolult egy fiatal számára a programmal részt venni, ez a tapasztalat, ezzel foglalkoznunk kell, könnyítéssel. Ami a kommunikációt illeti, én teljesen az önök oldalán állok. Ez új kommunikációs csatornákat fel kell használnunk, hogy a fiatalokat elérjük, hogy meghallgassanak bennünket. És a, az 50 ezer fiatal sikerült meg, megközelítenünk különféle kommunikációs utakon az új ö, szociális médiákon keresztül is. Ám még továbbra is vannak fehér foltok, ö, olyan csoportokat nem érünk el, ezért kell ezt a csatornát alkalmazni az új technológiák révén, hogy ezek az fiatalok, a jövőnk elérhetőek legyenek. Köszönöm. Következő hozzászóló, kérem röviden. Здравейте, много се радвам. Неков ур. Да Köszönöm, nagyon örülök annak, hogy ez a politikai kérdésekről beszélhetünk. Amit azonban nem hallottam, az a munkanélküliség problémája. Erről nem beszéltünk. A fiatalok munkanélkülisége. Különösen olyan probléma, amely égető, és amelyek évek óta próbálunk foglalkozni, ám továbbra is fennáll különösen a NIC fiatalok körében, akik sem nem tanulnak, sem munkában nem álltak. Tehát ez a probléma föltétlenül egyrészt meg kell ragadnunk a mivel létét, és foglalkoznunk kell vele. Az ifjúsági garancia révén több esélyt kínálhatunk fiataloknak. Ellenkező esetben az első elveszett generáció lehet. És szegényebb lesz, mint a szülei voltak. Ez az első ilyen nemzedék. Köszönöm Nikó úr a kérdését. Az ifjúsági munkanélküliség kérdésére visszatérve, olyan téma ez, amely mindannyiunkat foglalkoztat, egyes országokat persze jobban, másokat kevésbé. Ausztriában az a szerencsés helyzet, hogy a ifjúsági munkanélküliség elég alacsony, kb. 9%, ám örülök annak, hogy az Európai Szolidaritási Testület a munkahelyteremtés a gyakornoki alkalmazás vonatkozóban költségvetéssel bír, egyik szemem sír a másik nevet. Ezért egyrészt, mert be tudunk vonni olyan fiatalokat munkahelyekre, amelyek legalább három hónapig tartanak, és erre van költségvetés, ám ugyanakkor a másik szemünk sír, mert nem használjuk ki, úgymond a, a, a, a fiatalok ezt, és nagyon kicsi az a fizetség, amit kapnak. Tehát egyrészt pozitív ez a jelenség, másrészt oda negatív. Ez az oka annak, hogy olyan nagyon különböznek az egyes tagállamok, által megcélzott százalékos részvételi arányok, attól függően mekkora ott az ifjúsági munkanők és mekkora probléma. Ám a digitalizáció kínál egy lehetőséget az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, annak csökkentésében, és ez a témával feltétlenül foglalkozni szeretnénk. A korai képzés témájával összefüggve is, hogy minél korábban bevonjuk a fiatalokat az, az, az általános oktatásba, minél hamarabb oktatást kínálni, minél kis fiatalabb korban a gyerekeknek. Köszönöm szépen, Mihály Sajdrova a következő. Děkuji, paní eh, předsedající. Já budu hovořit česky. Köszönöm szépen, csehül fogok beszélni. Egy kérdést szeretnék feltenni mindkét miniszterhez. Miniszterasszony, köszönöm szépen a konkrét megközelítést ami a fiatalok kérdését illeti. Emlékeztetném önt arra, hogy vannak európai szolidaritási testek. Szeretném, hogyha a tanács átvenné azt a megállapodást, amit az Európai Parlament fogadott el. Mi támogatjuk a trilógust a szolidaritási testek testületekkel, amelyek a szakmai az képzettséget, a szakmai a képzést támogatja. Nagyon fontos lenne, hogyha a tárgyalások során a, a, taná, a tanácsnál támogassák azt az irányt, amire a parlament rámutatott, hogy nagyon fontos a partnerség, a szakmai továbbképzés. Ezekben a témákban eh, nagyon szívesen fogunk együttműködni. Az oktatásügyi miniszterhez szeretnék föltenni egy kérdést. Azon lehetőség eh, a kölcsönös elismerés, eh, felsőoktatás kölcsönös elismerése tekintetében. Van egy eh, szóbeli kérdés, amit készül az automatikus eh, kölcsönös elismerésről, ami az egyetemi diplomákat illeti ott az egyetemi oktatás tekintetében nincsenek olyan struktúrák, amelyek elősegítek a különböző oktatási rendszerek elismerését és átlehet, áttekintését. Ön szerint hogyan lehetséges ezeket a dolgokat közelebb hozni, érthetőbbé tenni és gyorsítani? Köszönöm szépen a kérdéseket. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, mert eh, szükség van arra, hogy megváltoztassunk dolgokat, és ezért szükség, nagyon fontos lépés ez a június 27-i megállapodás, mert ez megadja megfelelő eh, alapot a tovább lépéshez. Ami a fiatalok foglalkoztatásához, az szeretnék hosszasan beszélni erről, de az elnök asszony nem engedi meg nekem, hogy hosszasan beszéljek, ami az egyetemi szinten az elismerést, a kölcsönös elismerés az már működik. Van egy minőségbiztosítási rendszer, ami európai szinten lehetővé teszi az elismerést. A, a középiskolai szinten ez nem működik, ott biztos vagyok abban, hogy sokkal többet lehet tenni, a, a minőséget garantálva, és azoknak a kölcsönös elismerés Európa szerte, ott, ott nem tud léptünk előre, ott ezen a szakon, tehát a, a középiskolai szinten kell dolgozni. A elnök asszony mondja, hogy a többi miniszter meg vár az aj, már vár az ajtó előtt. Négyen szeretnének még kérdéseket feltenni. Nagyon-nagyon röviden kérem, tegyék fel a kérdéseket, és utána tovább lépünk a következő ponthoz. Parancsoljanak. Szena Giotto. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon Twitter szinten fogok, fogom feltenni a kérdéseimet. Miniszter úr, köszönöm a prioritás munkát. Eh, nagyon fontos dolog ugyanis a kölcsönöli ismerés, hogy legyen egy olyan konténer, ami összefoglalja ezeket a kérdéseket. A második dolog, ami nagyon fontos, eh, hogy hat hónap alatt lehetnek egy másfajta kommunikációt bevezetni európai szinten. Szeretném akár a polémiás, tehát vita szintű kommunikáció legyen a köl, diplomák kölcsönök elismeréséről. Ön már erről beszélt, hogyha ön ezt bevezeti, akkor az egy óriási lépés lenne Európa számára. Az Európai Unió nagyon sok gyorsítása téves volt, és úgy gondolom, hogy ez viszont építő jellegű lenne. Hát Köszönöm szépen. Szilvia Costa egy percben. Szilvia? Veramente, eh, tre... Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék megjegyezni, semmi más. Az első az, hogy láttam, hogy a prioritások között van egy dolog, ami nagyon a szívemhez nőtt, mégpedig a fiatal migránsoknak és a menekülteknek a munkáját, a munkahelyet biztosító rendelkezések vannak, ezt szeretném jobban megérteni. Aztán az önök feladata az, hogy közelről kövessék a szolidaritási testületet, mint ahogy korábban a kolléganő említette, de e, ön a 19-20-as plan a fiatalok stratégiát tekintetében. Önök mit gondolnak, hogy a szemeszter e, során ezeket be fogják tudni fejezni? Milyen módon tudják ezeket végrehajtani? Nem, még egy hozzászólás, miniszterasszony, Helga Trüppel. Én szeretnék arra a hátrányos helyzetű fiatalok kérdésére visszatérni. Nagyvárosokban, ám különösen vidéki területeken vannak sokan ilyenek, és a plusz lehetőséget tudunk adni nekik, az olyan politika kell, amely például a szolidaritási testületben valósul meg. Az osztrák elnökség ezzel kapcsolatban mit tervez? E fiatalokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Miniszterasszony. Hát igyekszem röviden válaszolni. Kosta asszony. Ami a tanácsi konklúziókat illeti, igen a válasz. Ami ifjúsági stratégiát illeti, arra is igen a válasz. A következő hat hónapban egy informális ifjúsági tanács lesz Bécsben, szeptemberben, ahol a fiataloknak lesz lehetősége miniszterekkel, szakértőkkel, NGO-kkal, egyeztetni, és meghívott európai parlamenti képviselőkkel is találkozni. Az ifjúsági stratégia egy 9 éves időszakra terveződik. Fontos, hogy a változó időket is követve három éves work package fog ez megvalósulni, tehát szakaszonként hajtjuk végre. Köszönöm szépen. Szeretne hozzáfűzni valamit? Köszönöm, Szamácsoti úr. Az Európai Egyetemek és az elismerési eh, elismerésről, az ellenmondásos vitákat eh, beszélt, hát a tanácsban mindenhol vannak, a tanácsban is vannak ilyen ellenmondásos viták, ez megvalósulott. Trüppelasszony, a hátrányos helyzetű fiatalok nagyon komoly témát jelentenek, és magam is szeretnék ezzel foglalkozni, elmondva, mit lehet tenni csak az oktatásban, amelyet én foglalkozom, a kettős képzés rendszere, amely Németországban, Ausztriában és Svájcban működik, és más államok számára is érdekes lehet, megoldást nyújthat. Egyrészt egy elméleti oktatást ad az iskolában, és egy gyakorlati képzést a munkaerőpiacon. Ebbe ez, ez könnyen átnőhet, úgymond, egy valóságos munkahelybe, a hátrányos helyzetű fiatalok esetében, és nagyon jó az a siker aránya Ausztriában. Ez a VET, a Vocational Educational Training, tehát a képz, szak és elméleti képzés és oktatás együttes kerete, ez egy igen jó keret, egy igen jó eszköz a ifjúság munkanélküliség ellen, erre hívnám fel a figyelmét. Köszönöm. A sok kérdésből is látszik, hogy, és a, a, a vitára való készségről, a képviselőtársak körében, hogy ezek a témák nagyon közel állnak a szívükhöz, és köszönöm ezért, hogy egy kicsit tovább álltak rendelkezésre, mint ahogy terveztük. Most sajnos meg kell szakítsuk az eszmecserét, mert a két kollégájuk már az ajtó előtt áll. Lehet, hogy majd még tovább tudjuk folytatni a vitát. A következő hat hónapban biztosan találkozunk még, és fogunk eszmét cserélni. Köszönöm még egyszer részvételüket, és sok sikert kívánok a soros elnökségükhöz. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. képviselőtársak, utolsó része következik a mai délelőtti ülésnek. Örülök annak, hogy üdvözölhetem körünkben. Miután két kollégájukkal már nagyon sikeres eszmecserét tartottunk, amely kicsit tovább is tartott, mint tudják, ám az oktatás és az ifjúság rendkívül fontos a mi számára, de ez nem jelenti azt, hogy a kultúra és a médiumok, a sport kevésbé érdekes volna. Ezért is örülünk rendkívül annak, hogy Heinz Christian Strache alkancellár urat üdvözölhetjük, aki a sport, sporttárcát viszi, és Blümel urat, aki az EU művészet kultúra és médiumok témájában felelős tárcát viszi. 10-10 percet adunk bevezetőként önöknek, Blümel úrral kezdjük, 10 percben, és akkor ilyen pingpong rendszerben kérdés-válaszok jönnek, ne aggódjanak, mi egy tisztességes szakbizottság vagyunk, majd összehozzuk a dolgot, pingpong ide-oda. De hogy egy elevenebb vita szervezhető és izgalmasabb vita így. Blümel úr, üdvözöljük Önt, Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a kancellár úr, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ismerős nekem ez az épület, hiszen nem tudom, hogy tudják-e, de gyakornok voltam itt kétszer is, úgyhogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy most egy valódi pozíció betöltőjeként itt lehetek. Hadd szóljak most a témáinkról, a fő célkitűzéseinkről. Ausztria harmadszor tölti be a tanácselnöki pozícióját, Óriási kihívások állnak előttünk. Az egyik oldalon ott van a migrációs válság, a másikon a Brexit, és még egy sor másik téma. Úgyhogy most arról szeretnék beszélni, hogy mi az osztrák elnökség mit tudunk ezen ügyekben tenni. Meg kell védeni Európát az illegális bevándorlás ellen, meg kell erősíteni az egységes piacot, és védelemre van szükség, a tekintetben is, hogy legyen stabilitás a szomszédos térségekben. Az export stabilitás, illetve a stabilitás exportja legyen a cél, ne az instabilitás importja. Elnökségünk egyik központi kérdése lesz a szubszidiaritás gondolata is. Nagyon fontos téma ez, és érdemes végig gondolni azt, hogy mit értünk ez alatt. Örülünk annak, hogy Franz Timmermans egy munkacsoportot hozott létre, és nekünk is lesz egy saját konferenciánk az elnökség alatt, Ausztriában, ami ennek a témának lesz szentelve. Általánosságban szólva a témáinkról, a tanácsi állásfoglalásokkal, új irányt vett a migrációs vita Európában. Ezek a tanácsi következtetések olyan kívánalmakat írtak elő, amelyeket mi természetesen teljesíteni fogunk. Salzburgban fog szeptember 20-án találkozni az Európai Uniós állam és kormányfők tanácsa, és akkor fognak többek között ezzel a témával is foglalkozni, illetve azzal is, hogy a digitális területen hogyan tudjuk Európát versenyképesebbé tenni. Nagyon fontos, hogy egyenlő játékszabályokkal tudjanak részt venni az online óriás cégek mellett a kisebb vállalkozások is a digitális piacon. A dél-kelet-európai országok és a balkáni térség Óriási kihívás számunkra az, hogy a csatlakozás lehetőségét nyitva tartsuk ezen országok előtt, megoldjuk a névvitát a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság esetében. Tehát nagyon sok téma merül fel, például a Brexit, Bizonyára látták, hogy most az Egyesült Királyság már kiteregette a kártyáit, de ennek dacára még mindig óriási az előttünk álló kihívás. És ezen kívül foglalkozni kell azzal is, hogy a pénzügyi keret tekintetében hogyan tudunk haladni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy az általános prioritásokról beszélhettem az elnökség részéről, és most természetesen áttérnék a kulturális területen megfogalmazott prioritásainkra. A kulturális miniszterek tanácskozására nem sokára fog sor kerülni, négy fő témára akar az osztrák elnökség összpontosítani. Az egyik a kultúra, a média és a kreatív gazdaság jövője a digitális időszakban. A jövőben csak akkor lehet közös európai identitásunk, ezen sokszínűség dacára, hogyha a cégek a sokszínűségben való részvétellel is tudnak pénzt keresni. Hogyha ez a pénz mind az USA-ba áramlik, az azt jelenti, hogy nem lesznek egyenlőek a játékszabályok. Ugyanakkor a Kreatív Európa programról is folytak a tárgyalások. A tanácsi szinten megpróbáljuk majd előmozdítani ezt a kérdést. A több éves munkatervet igyekszünk kidolgozni, illetve az új kulturális menetrendre is történik majd utalás. Ausztria számára nagyon fontos a kulturális örökség és ennek a jövő részére való megőrzése is. Szeretnénk segíteni az innovációt. Az elmúlt néhány napban például azt láttuk, hogy Varsóban zenét játszanak a metró állomásokon, és nem csak klasszikus zenét, hanem folk zenét, vagy modern zenét is. És Ausztriában is átvettük ezt a gyakorlatot, és az osztrák zeneművészetből válogattunk. Ez is a kulturális örökség része. A digitális világ és ennek a kulturális aspektusai, hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de amiről különösen szeretnék szólni, az az, hogy a jövőben hogyan fogunk az online platformokkal megbirkózni. A versenyről már beszéltünk, de itt a legfőbb aspektus a kreatív gazdaság jövője szempontjából az, hogy tudjanak, meg tudjanak élni, hogy gyümölcsöző legyen a munkájuk. hogyha nincsen hasonló javadalmazás, és a tagállamok között a zeneiparban nem hasonló a javadalmazás szintje, akkor nem fog megmaradni a zeneipar azon a szinten, ahol akár a jelen pillanatban is van. Az én életem során a kazettáktól áttértünk a CD-kre, aztán az MP3 lejátszókra, Napsterre, és egyszer egy ponton eljutottunk oda, hogy a telefonomon hallgatom a zenét, akár anélkül, hogy pénzt költenék, de most már vannak előfizetéses rendszerek is, és ez ismét elkezdett pénzt áramoltatni a zeneiparba. Hogyan biztosítsuk azt, hogy az emberek az szellemi tulajdonjogukból pénzt tudjanak csinálni? Ezt biztosítanunk kell, és azt is, hogy a digitális korszakban is megvalósul ez, hogy a szerzői jogvédelme továbbra is megvalósul. Október 8-án és 9-én lesz egy konferencia egy konkrét témáról Bécsben. Ez a digitális tartalmakról fog szólni, és az a tervünk, hogy a politikai állásfoglalásról és a tanácsi következtetésekről beszéljünk. Ami kreatív Európát illeti, nagyon örülünk annak, hogy ez a program egyedülálló, különálló program, és szeretnénk, hogy ez ilyen formában maradjon fenn a jövőben is. A kulturális szektornak szüksége van erre a támogatásra, már csak azért is, mert kulturális és gazdasági értéket is jelent ez a társadalomnak. Ez jelenti a választ az előttük álló kérdésekre. Ne felejtsük el azt, hogy ez az ambiciózus program kapcsolódik a 2007-20-as költségvetési előirányzatokhoz is. A harmadik pont pedig a kulturális politika kérdése. A bizottság a kultúra új programját elfogadta, amelyben az Európai Tanács részéről a megerősített együttműködésre vonatkozó kérések és megvalósultak, ennek többféle dimenziója van és vetülete, amelyek szerepet játszanak majd az osztrák elnökség munkájában. A kulturális örökség tekintetében, hiszen ez Európai Parlament számára is fontos téma, ez jól tudom, a kulturális örökség kapcsán, ezt persze korszerűen kell értelmeznünk, szeretném tudatosítani, hogy a kulturális örökség Európában nagyon sok probléma megoldását is jelentheti. Újra és újra felmerül a, a kérdés, mi a közös Európában? Erről sok vita van. Mi az európai identitás lényegi, mi lehet? Ebben összecsapnak a nézetek. Ám ha van olyan terület, ahol a sokféleség és a különbségek javítás több hozzáadott értéket adhat a közösségben, hát éppen a művészet és a kultúra az, tehát egyfajta dialektikus megismerési folyamat eredmény az, hogy az egység és a sokféleség, a közösség, a sokszínűségben hogyan valósulhat meg. Az osztrák kulturális örökség jelentős része, ami Bécsben és az ország más részében, Brüsszelben bemutatható, a Justus Lipsius épületben is. Ez európai történelem, ez Európa, Európa ezeréves történetéből látható ö, alkotások, másolatai jelennek meg, amelyeknek eredetét Bécsben is megnézhetik. A Bécsi Európai Kulturális Konferencián is, tanácsülésen is konkrét intézkedéseket irányzunk elő. Intenzív fél év áll előttünk, ezt jól tudom, köszönöm a figyelmüket, és várom az izgalmas vitát. Köszönöm szépen! Blüme miniszter úr a kérdések és hozzászólások következnek. Kérem, hogy mindenki fogja lehetőség szerint rövidre, hogy időben zárni tudjunk. És ne túl sok csúszásba kerüljünk. Zabine Ferhány, köszönöm. Először is köszönöm, hogy időt szakítottak erre az ülésre. Nagyon tetszett a az utolsó kijelentése, hogy a sokféleség és az egység nem egymás ellen kiátszatandó pólusok, hanem egymást meghatározó és kiegészítő egy dolgok. A kultúra jó példa erre. Láttuk, hogy az évszázadok évszázadokban a sokféle régióból megvalósuló befolyás milyen módon alakított ki, alakította ki az egységünket. A rómaiak nélkül nem volna nem volna építészet, ám a gótika sem német találmány, ami később meghatározta az építészeti kultúrát, hanem Franciaországból is jött, ahogy azt megelőző román stílus is. Tehát az egymás befolyásolása az építészet történetében is jól látható Európában, és hogy közösen javítjuk egymást, ez nagyon fontos gondolat. Arról is beszélt, hogy ha a kreatív gazdaságot erősíteni szeretnénk, akkor azokat a szabályokat, amelyek az analóg területen is megvalósulnak, a digitálisban is létre kell hozni. A szerzői jog reformján dolgozunk az Európai Parlamentben, amely sajnos még nem sikerült nyugvó pontra vinni. A szerzők jogait kell megvédenünk a nagy platformokkal szemben. Önök a tanácsban milyen módon szeretnék előrevinni a téma vitáját, hogy hatékony eszközeink és módszereink legyenek egyrészt a minőségi újságírás erősítésére, meg a művészek jogainak az interneten való érvényesítésére, a ze, például a zenéért fizetek, kevesebbet fizetek, mint korábban a zenéért, amit hallgatok. A platformok egészen más tárgyalási pozícióban vannak, mint a művészek. És kiveszik a, a, a jövedelmeket. Mit, milyen vannak gondolataik, amelyeket szeretnének az első sorra megvalósítani? Ezzel kapcsolatban. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm a kérdést. Nagyon régóta foglalkoztat ez a kérdés, mert hogy meg vagyok győződve arról, hogy a digitális tér előnyt jelent a társadalom élete szempontjából, de csak akkor, ha jól tudjuk használni. Mint minden technológiai eredmény az emberiség történetében önmagában nem hasznos, hanem hasznosá kell tenni. És ehhez szabályokra is szükség van. Egyik ilyen szabály, ahogy próbáltam elmagyarázni, az az, hogy az alapelveink, amelyek az analóg világban már, már belátásra kerültek, a digitális világban is alkalmazandóak. Azok, amelyek általános érvényel bírnak, azok kell, hogy alkalmazásra kerüljenek, amelyek nem, azok nem. Az üzleti modellek, nem arról van szó, hogy üzleti modelleket meg kell védjük az elmúlt ezer év üzleti modelljeit megvédenénk, hanem alapelveket kell megvédeni. Ám ha valakinek egy szellemi tulajdona van, egy szellemi eredmény hoz létre, és egy harmadik fél ezzel pénzt keres, akkor nyilvánvaló, hogy ezután ő is kapjon kell valamit. Ez teljesen belátható mindenki számára. Azok az érvek, amelyek itt a nagy amerikai platformok részéről elhangzanak, hogy ők, ők itt hozzáadott értéket hoznak létre, ez részben igaz, ám a tárgyalási pozíciójuk tekintetében 90%-os piaci tulajdonnal, hát itt monopólium is monopóliummal is állunk szemben, és ebben a szomorú az, hogy a nemzeti versenyszabályok nem is tennék lehetővé, hogy ilyen hatalmas platformokat hozzunk létre, hiszen 30%-os piaci részesedéstől kezdve már monopóliumról beszélünk. Ausztriában mondjuk az nem is lehetne összeállni a internet cégeknek, amelyek adatokat forgalmaznak, amely a Google számára versenytárs volna, mert tehát képtelenek versenyezni a Google 90%-os piaci részletésével. Tehát azt kérnem tehát mindenkitől, hogy közösen a triológus tárgyalások során koncentráljunk erre a témára. Minél korábban annál jobb, hiszen csak itt tud a három intézmény európai szinten egy irányba húzni, hiszen e folyamatban ugyan tisztázni kell dolgokat, de a lényeg az, hogy egy parton legyen, egy oldalon álljon a három intézmény. Köszönöm. Négyen jelentkeztek még. Lezárom a hozzászólási listát. Mestrake a kancellárnak is meg kell adni a szót a sport témájában az expozéjára Szilvia Costa. Kérem, maximum két percben. Először is köszönöm szépen a, a prioritások. Igen, olaszul beszélek a nyelvi sokszínűség szellemében. Miniszter úr, még egyszer tehát. Köszönöm szépen, hogy bemutatta az osztrák elnökség prioritásait a kultúra területén. Ön bizonyára tudja, hogy ezekben az években Ausztria a tanácsnál támogatta például az Európai Kulturális Örökség évét, tehát a um, támogatta mindig is, hogy, milyen, hogy erősebben lépjenek föl a kulturális témák az európai politikákban. A kultúra nagyon fontos dolog, de meg kell határozni egy megfelelő policit. A 2007-es agenda óta 10 év telt el, 11 év telt el, és rendkívül stratégiai eh, kérdés, meg kell határozni a célokat, a kultúra területét, és ezen belül a digitális célkitűzéseket is. Egy programot tehát ki kell dolgozni. Ebben én előadó vagyok ezekben a témákban, és ezért számítok az elnökség, az osztrák elnökség együttműködésére. Nagyon ambiciózus tervekről van szó, de kevés a forrás. Az első kérdésem az az, hogy önök partnerek abban, hogy többet fektessünk be a kultúrában, kultúrában, az általános és transzektoriális kultúrában, és 12%-os támogatást biztosítani a jövőben a digitális megállapításokat támogatom, biztos vagyok abban, hogy egy playing fieldet kell létrehozni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki monopóliumok ebben a, ezen a területen. A copyright területén, a szerzői jogok területén szeptemberben várunk valamilyen eredményt, mert ez nagyon fontos, mert ezzel tudjuk biztosítani a kulturális sokszínűséget. Ön azt mondta, hogy egy olyan Európát akarunk, amelyik védelmező. Úgy gondolom, hogy az interkulturális verbális párbeszéd, a nyitottság a kultúrában és az erőfeszítést azoknak az oktatásában és képzésében, akik Európán kívülről jönnek, ez a legöresebb. Talán ez egy olyan pont, amelyikben nem értünk egyet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Blümmel. úr. Kérem, ma lehet ön is Különben az alelnök, az a kancellár majd szenvedi meg a hozzászólás időben. Megszoktuk ezt már, mondja Blümel úr. A kutatás programban a következő pénzügyi keretben javasolt pénzösszegek tárgyában a bizottság a javaslatát, amely a vita alapja a többi pénzügyi keretre. Természetesen vannak különféle pozíciók itt a parlamentnek, van egy álláspontja, a nemzetállamok is megállapították a saját pontjaikat. Mi az általános ügyek tanácsában kétszer konkrét tárgyalásokat is tartottunk erről, és megígértük, hogy a soros elnökségünk során arra fogunk törekedni, hogy gyorsuljon a vita menete, konkrét menetrendet is elkészítettünk, nem csak a koreper számára, hanem megállapítottuk azt is, hogy más formákban is igyekszünk előre vinni e témát, hiszen nagyok a várakozások, és még a parlamenti választások előtt talán lehetőség lenne lezárni a vétát. A legfrissebb felemények láttan azonban lehet, hogy tovább tart ez majd. Mégis arra törekszünk, hogy ambiciózusan vigyük ezt. Az, hogy mi lesz a végre, még nem tudjuk, de annyi mondható, hogy bármennyire is széttartóak az álláspontok, és a tagállami álláspontok, úgy gondolom a, művészet és a kultúra területén a bizottság javaslata nem áll olyan messze az álláspontoktól. De hogy ez hol lesz ez a végpont, azt most nem tudjuk megmondani, már az összeget tekintve. Köszönöm, Helga Trüppel. Köszönöm, Petra. Én a szerzői jog reformjáról szeretnék beszélni. Egyetértek azzal teljesen, amit Blümer miniszter úr mondott, hiszen vannak olyan jogszabályok, a, jogszabályok célja nem az, hogy üzleti modelleket ö, védjünk, hanem olyan elveket hozzározunk meg, amelyek alapján az üzleti modellek jövőben, a jövőben jobban fejlődhetnek. A Google és a net aktivisták lobbija szerint mi egy szenzori gépezet vagyunk, meg baloldaliak. Egyik sem igaz. A jogszabályszöveg nem világosan olvasható, és nincs nem helytállóak ezek az állítások. Azt várom az osztrák elnökségtől, hogy ebben a vitában, amely egyfajta kultúrkampf az európai közvélemény előtt, világosan fogalmaz, mindenki számára érthető módon, meghatározva az elveket. Mert itt Góliát és Dávid és Góliát harca ez. Góliát az amerikai nagy platformok, és Dávid a művészek. Ennek fényében kell tehát az európai politikát kialakítani. Blümel úr, hogyha a szerzői jogok védelmében ö, hallgatom forró szabait, akkor ajánlom az osztrák szövetségi kormány javaslatát, mert ott bizony keményen kiállunk a szerzőjogokért, és európai szinten is szeretnénk ezt, ha pedig ott nem sikerül, akkor tagállami szinten megvédeni, analóg vagy digitális legyen a, a, a dimenzió, ezeket a jogokat. E vitát is igyekszünk gyorsan eredményre vinni a parlamenttel együtt, a triológus során éppen ez a terület az, amely nagyon sok tekintetben méltányos kereteket tart igényt, hogy a digitális ö, térben is ugyanilyen védelmet kapjanak a művészeti alkotások, mint az analógban. Köszönöm, Michele Sajdrova. Děkuji, pane ministře. Já pocházím z České republiky. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a cseh köztársaságból származom, és két órára lakom Bécstől, Morvaországban. És azt mondhatom, hogy a kulturális gyökereink rendkívül fontos gazdasági tényező. A cseh köztársaság túllépett a kommunizmus, kommunista múltján, Európa részeivé vagyunk, kulturális értelemben is, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is így lesz. Ön rámutat a, egy fontos kérdésre, egy, a parlament, az Európai Parlament egy fontos tevékenységesre, egy Lux Prize, a Lux díjról van szó, mert Európa alkotókat adhat a világnak. Filmekre van szükség, amelyeket itt elismerik a parlamentben. Az osztrák filmek és kaptak már díjat. Ugyanakkor szükség van egy nagyobb propagandára, egy nagyobb reklámra ezeknek a filmeknek, mert rendkívül magas szintű filmekről van szó, nagyon sokszor ezek felirattal jelennek meg, tehát elérhetőek egész Európában. Azt szeretném tehát kérni, hogy támogassa megfelelő módon jobban az európai filmfesztiválokat annak érdekében, hogy a filmművészet is megkapja megfelelő támogatást. Köszönöm, miniszter úr. Először is nekem is vannak cseh gyökereim. Nagymamám szudéta német, és mikor gyerek voltam, emlékszem, dialektus németben beszélt, németül beszélt sokszor, úgyhogy én ér, érzelmileg is tudok egyesülni azzal a gondolattal, azonosulni, hogy a határokon át kell tudnunk lépni, Európán belüli határokat is illetően. Az európai film tekintetében pedig a médiaszolgáltatás irányelv megfelelő lépéseket irányoz elő a nagy fizetős platformokon keresztül is az európai tartalmak, európai identitás 30%-os meghatározása a kulcsfontosságú aspektus az európai kulturális életben és az európai film támogatásában. A Netflix előfizetésben, ugye a, éppen a Medici sorozatot néztem, példás izgalmas csomagolása az olasz reneszánsznak. Ez Európai Uniós támogatása jött létre, ez a sorozat. Nagyszerű példa az európai film sikerére, többre volna szükség, több ilyet kell segítenünk, hogy létrejöhessenek. Köszönöm szépen. Kappel asszony, kérem röviden. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Arra szeretném bátorítani és a szerzőjoghoz csatlakozva, amely többen említettek már, rendkívül fontos téma, a sajtó jelentések szerint is, és a Strasbourg írás után olvashattunk erről. Rendkívül fontos, hogy modern védelmet kapjanak a szerzők, a művészek, és ne hagyjuk a gigászok áldozatául őket a versenyben. Vestegard biztos asszonyal tárgyaltam erről. A bizottság úgynevezett value cap módszertan révén szeretné megvalósítani ezeket. A bizottság tehát modern módszertant talált arra, hogy egyenlő játékteret, méltányos versenyfeltételeket teremtsen a, a szerzőjogokra. Én árnyékelődő vagyok a Horizon Europe témájában. Rendkívül fontos számomra az aspektus, hogy, hogy ezt összekapcsoljuk más támogatási programokkal. A strukturális alapok területén is, meg a Horizon 2020-ban a Creative Europe értéknövelő hatása alkalmazható legyen, és a további tárgyalásokban tovább vehető. A kulturális örökség tekintetében pedig ez is értéket teremt a jövőben is. Lényegi fontosságú, hogy itt intézkedésekkel folytatjuk az eddigi politikát, az osztrák kulturális örökség például az elnökség szervezésében mutatásra kerül. Fontos, hogy itt a versenyelőnyt kihasználjuk a turizmusban. Köszönöm, Blümel úr, röviden kérem. Die, zum Thema Copyright. A szerzői jog témájával kapcsolatban szeretnék gyorsan kérdezni. Erről már sok minden elhangzott, és azt hiszem, hogy a véleményünk eléggé hasonló. Igaz, hogy a kulturális örökségünk valóban ösztönzi a turizmust. Ez nagyon fontos a mi országunk számára különösen. Elő kell, hogy mozdítsuk, értékelnünk kell, európai szinten is. És ezért nagyon fontos, hogy legyen egy stratégiánk egyrésztről a kulturális örökség megóvására, de másodarról arra, hogy a megfelelő úton, módon megvalósul turizmus tudjuk támogatni, hiszen ez nagyon komoly hozzáadott értéket jelent. Az Európa kultúrájáról szóló Bécsi kongresszus erről is fog szólni majd. Elnök, köszönöm szépen, ezzel ezt a szekciót lezárhatjuk szeretnék köszönetet mondani szívből önöknek a kérdésekre adott válaszokért, és azért is, hogy a kollégák a számukra kitűzött időt betartották. Most pedig Strache úrnak, a sportért felelős miniszternek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és a szakbizottságuk előtt felszólalhatok, mint az utolsó miniszter, aki a kulturai szakbozítságban felszólal, most a sport területén megvalósulandó prioritásainkról szeretnék röviden szólni. Először is a sport gazdasági dimenziójára térnék ki. Az osztrák elnökség megvizsgálja a sport gazdasági szerepét, azt, hogy hogyan járul hozzá az európai gazdasághoz a sport, hogyan tud a növekedéshez hozzájárulni, és a foglalkoztatáshoz. Ugyanakkor a társadalmi kohézió garanciáját is jelenti, ezt is biztosítja a sport, lehetővé teszi a sport egyének számára, hogy az egészségüket javítsák. Ausztriában nagyon sok ember részt vesz sporttevékenységekben. A helyi közösségek 7%-a, miközben az európai átlag az mindössze 2. A sport események, mint például a futballvilágbajnokság, ami most zajlik, illetve a különböző európai bajnokságok a turizmus szempontjából is rendkívül fontos események. Ezt látjuk, és ez egy komoly gazdasági tényező. Kutatásra és fejlesztésre is szükség van, hogy jobban ki tudjuk aknázni ezeket a lehetőségeket. Európában például most technikai és kutatási kezdeményezéseket vizsgálunk, amikkel elő tudnánk mozdítani a téli sportok gyakorlását. Ez rendkívül érde- értékes dolog. Ez egész társadalmat érinti, segíthet abban, hogy az emberek egészsége javuljon, segít a fiataloknak, a gyerekeknek, az idősebbeknek. A turizmusba is beleintegrálható az innovációhoz, a foglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó terület, tehát a célkitűzéseink a novemberi tanácsülésen alaposan meg lesznek vizsgálva. A sport és az egészség nagyon fontos számunkra. Szorosan együttműködünk azon is, hogy a munkahelyi sportot előmozdítsuk, mert ez a dolgozók egészségét javult, javíthatja, illetve nagyon sok szempontból kedvező a számukra. Nagy érdeklődéssel fogom várni a tapasztalat és bevált gyakorlatcserét azokkal az emberekkel, akik különböző oktatási intézményekben dolgoznak, különböző munkahelyeken, erre azért van szükség, hogy meglássuk, hogy a munkahelyeken mit tehetünk a sport népszerűsítése érdekében. A döppinggel, dömping, dopinggal kapcsolatban lesznek majd kezdeményezéseink, ezen sokat dolgoztunk már, és vannak olyan sportágak, amelyek esetében nagyon nagy a gyanú arra, hogy széles körben elterjedt a dopingszerek használata. A nemzetközi normákat és ajánlásokat, a VADA ajánlásait alaposan megvizsgáljuk, és igyekszünk ezeket betartatni. Ausztria a nemzetközi normáknak és a kódexeknek meg akar felelni, és szeretnénk ezt európai szinten is elérni. Európai jövője szempontjából fontos az, hogy Európa hozzájáruljon, ahol csak lehet ezekhez a célokhoz, mert így tudunk értékesen hozzájárulni ahhoz, hogy végül a VADA ajánlásainak és normáinak meg tudjunk felelni Európa szerte különböző sportágak területén. Szándékunk fokozni az együttműködést e tekintetben, és így a VADA normákat valószínűleg hatékonyabban be tudjuk tartani Európa szerte. Az Erasmus Plus nagyon fontos és rendkívül népszerű zászlóshajó program, amit szeretnénk fenntartani. 2014 óta a sport is a program részévé vált, és számos jelentős programot finanszíroztunk az Erasmus Plus ernyője alatt, amik egyébként a sport területére tértek ki. Nagyon fontos partnerségekről volt szó az elmúlt években, ezeknek a száma egyre növekszik, Május végén azonban a bizottság egy javaslatot tett a jövőbeli Erasmus programokra, amik a mobilitást nem csak a sportolók számára, hanem az edzők számára is lehetővé tennék, illetve más olyan emberek számára, akik a sportágazatban dolgoznak. Fontos ez a javaslat, nagyszerű lehetőséget biztosít egy sor sportban dolgozó számára, és biztosítanunk kell azt, hogy rugalmas határokon átnyúló hozzáférést tudunk biztosítani a létesítményekhez és lehetőségekhez. Ez is fontos célja a tárgyalásainknak. Konferenciákat szervezünk az elkövetkezendő hat hónapra. Lesznek szakkonferenciák a sport gazdasági aspektusairól, a hozzáadott értékteremtésről, a sport és a foglalkoztatás kapcsolatáról, illetve 2018. szeptember 21-én informális Európai Uniós sportigazgatók sportigazgatói találkozóra fog sor kerülni Bécsben. Amilyen fizikai test, tevékenységeket a testedzést illeti a munkahelyem, ezzel kapcsolatosan is lesz egy bécsi rendezvény. A szeptember 22-i héten, a sport hetén lesz ez a rendezvény, mindannyiukat szeretettel látnánk ott. Köszönöm. Köszönöm szépen, alakancellár úr. Körbenézek. Venta kollega, ami sportszakértünk a szakbizottságban. Bogdán, parancsolj! Kérem az órára is pillancs közben. Köszönöm szépen, németül próbálom. Tisztelt alkancellár úr, üdvözlöm a kezdeményezését, mint a sport és a gazdaság összefüggéseit kiaknázandó. Ez nagyon fontos, ez egészség védelme, aztán a doping kérdése is, magam is sportoló voltam, jól tudom, ismerem ennek fontosságot, hogy milyen fontos harcolnunk a dopingolás ellen. Az Erasmus Plus 30 éve fut, nagy siker mindannyiunk számára. A kérdésem egyszerű. A három prioritás, amelyet megnevezett konferenciákon és üléseken, tanácskozásokon megjelenték. Ezen túl azonban az osztrák elnökségre milyen konkrét lépéseket tesznek majd e prioritások érvényesítésére. Következő kérdésem pedig, mivel a, a sportmanipuláció témájában vagyok előadó, amelyet az Európa Tanács egyezménye is előkészít, és amely európai államok, köztük Európai most tagállamok is támogatják ezt az egyezményt, ugyanakkor elakadt ez a téma. Egy ország blokkolja az egész kezdeményezést, ez pedig Málta. A kérdés egyszerű. Szerintem tehetünk valamit együttesen, egy jó jelzést adva, a, hogy megváltozzon a sportfogadás rendszere, és a sportfogadó cégekkel egyeztessünk. Az osztrák elnökség e területen mit tud tenni, mit tervezteni? Mert gyakorlatilag elakadt a dolog. Én, mint jelentéstevő, nem tudok tovább lépni, mert egy ország, egy tagállam blokkolja a folyamatot. Köszönöm szépen! alkancellár úr. Tisztelt Venta képviselő! A, egyetértek a megállapításaival. A sport egy olyan anyag, ami nagyon sok területtel kapcsolódik és lefed. A kisgyermekkortól kezdve fontos, hogy a sportot közelebb vigyük a gyerekekhez már, például a tornaórák szaporításával. Ez mi legalábbis tagállami szinten igyekszünk kiépíteni, megszervezni, és fontos, hogy az Európai Unión belül is közös programok révén erősítsük. Így lehet a, a, a, a gyereksporttól egészen az, él, a, a, az élsportig eredményeket elérni, és a negatív jelenségek ellen fellépni. Ami a sport manipulálását illeti, a sportfogadás tekintetében több botránynak voltunk tanúi, amikor eredményeket manipuláltak az európai sportban. A legfrissebb botrány esetében a labdarúgás volt érintett, de más sportágokban is fennáll a probléma. Az, a játékmanipuláció nem csak nyomon követni kívánja az osztrák elnökség, hanem a tanácsban való megállapodásokat az Európa Tanács által javasolt egyezmény alárására sarkalva a tagállamokat. Júliusban te teszünk javaslatot az EU nevében való aláírásra. Az elnökség megvizsgálja, hogy a tanács hogyan fogadja ezeket a javaslatokat, a, hiszen nagyon fontos, az Európai Unió szempontjából is a sportmanipulációni fellépés és nemzetközi egyezményekben való részvétel. Ám realisták is kell legyünk, korábban az elnökségek nem jártak sikerrel az egyeztetésben, és ha tanásban nem változik a politikai helyzet, nem lehet előrelépni most sem. Úgyhogy tehát nem lehetünk szkeptikusak, de látni kell a valóságot a folyamat menetében. Igyekszünk közös megoldást találni. Konkrétan milyen rendezvényeket szervezünk. Szeptember 22-én lesz a, a sport nemzetközi napja, és az, az európai sport hetét szeretném megszervezni, ahol ezeket a hangsúlyokat megjelenítjük majd. Köszönöm szépen, talán sikerrel jár abban, hogy Máltával szemben azt, amiben nem jár sikerrel egyik soros elnökség sem, ön végül is jobb látása bírja majd a máltaiakat. Helga Trüppel. Én is a doping elleni harcra kérdeznék rá. 14 éve ülök az Európai Parlamentben, mindig azóta beszélünk erről, hogy jobbak, hatékonyabbak kell legyünk a doping elleni harcban. Strache úr, önnek vannak konkrét tervei? Hiszen azok az újságírók, akik Oroszországban ö, írtak a drogbotráról, veszélybe kerültek. Sokan nem is mennek kiutazni a, a, a labdarúgó világbajnokság szintére újság, kritikus újságírók, mert félnek a veszélyektől, amelyekre kéne a téve. Önök az elnökség során mit terveznek a doping elleni harcban tenni? Köszönöm, elnök asszony. A taggá- az Európai Unió tagállamai miniszteri szinten képviseltetik magukat, és a, a három, az előző és a, a követő ö, soros elnökség is képviselte magát, a bolgár sportminiszter és a román sportminiszter is szerepel, valamint a flamand sportminiszter, és ők a mi európai pozíciónkat képviselik. Ők is közösen szeretnénk tehát szabályokat meghatározni, amelyek egybecsengenek az Európai Unió egészében, és itt kerülnek meghatározásra és végrehajtásra. Ezt kívánjuk tovább nyomon követni a doping területén is, fellépve a visszaélések ellen, felfedve ezeket, levonva a megfelelő konzekvenciákat. Vielen Dank, Frau Köszönöm. Bildasszony. Bitte, bitte, um Kürze. Wir haben noch vier Minuten. Merci, deshalb. Röviden, négy percünk van. Köszönöm szépen, miniszterek, hogy itt vannak ma délelőtt velünk, és gratulálok az első orientáló bevezetésükért. A 2017-18-as évek óta a befogadás, a kisebbségek, a migránsok befogadása is nagyon fontos szerep az Erasmus Plusnak a radikalizáció elleni fellépés érdekében. Ez a sportban is megvalósítható lenne. Mit gondol erről a tendenciáról? És kompatibilisnek tűnik-e ez az Erasmus Plus szellemiségével? Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Köszönöm, asszony az Erasmus Plus bármi, ami a sporttal összefügg, az inkluziót, integrációt, a népek közötti kapcsolatot, az Európai Unió integrációját szolgálja. A támogatás program a sportban önmagában pozitív közelítést jelent a, a, a társadalmi rétegek és a kultúrák között is közelítést jelent és a társadalmi integráció tekintetében számomra személyesen fontos téma ez, ezen belül a fogyatékkal élők integráció a sportban és a sport révén. Ezért szeretnénk garantálni azt, hogy, az, hogy láthatóvá váljon az, hogy mindenki egyenlő értékű, és hogy az élsporthoz hasonló fontossága legyen. És az Erasmus Plus is ilyen inkluzív program, mely hasonló célokat követ, és amely úgymond tartalmazza ezt az egymás közelő közelítés és egymás összekapcsolását. Vielen herzlichen Dank. Ich jetzt noch... Köszönöm. Ketté jelentkeztek még. Sajnos nem tudom megadni a szót neki, mert az ülés végére érkeztünk, és a talmácsok jelen, a jelen pillanatban, amelyben vannak, pontosan zárnak. Tehát túlóra nincs a, éppen a Kulturális Szakbizottság kell, hogy figyelembe vegye a munkakörülmények megfelelő voltát, így módon nem tudunk további hozzászólásokat elfogadni. Köszönöm a két miniszternek, Blümel miniszternek és Strache alkancellárnak, hogy eljöttek körünkbe. Érzékeltük, hogy önök egy nagyon, érzékelték önök, hogy mennyire angazsált szakbizottság vagyunk, nem csak a tréfához értünk, hanem keményen tudunk dolgozni, és, és felszólalni akár érvényesítve gondolatainkat az oktatás, a kultúra és az ifjúságpolitika területén. Reméljük, hogy az osztrák soros elnökség a mi oldalunkon áll majd, és ennek fényében nagyon sok sikert kívánunk a következő hat hónapban. Köszönjük szépen, hogy eljöttek!